egy kicsit már elkéstünk, és nagyon sok napi rendi pontunk van. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy 11.45-kor be kell fejezni a munkánkat, hiszen a koordinátorok Watley um, államtitkára találkoznak zárt ülés keretében amíg mindenki leül és előkészíti a szavazókártyáját és felkészül a szavazásra, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az Európai Parlament az egyetlen olyan intézmény, amely július 14-én is képes dolgoztatni a franciákat a francia nemzeti ünnepen. Tehát ez az egyetlen olyan intézmény, ahol dolgoznak a franciák ezen a napon úgyhogy nagyra értékeljük a parlamentet. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, a frakció munkatársainak, akik nagyon sokat dolgoztak a ma délelőtti szavazás előkészítésén és Miguel Porta ajtói egész éjszaka nyitva álltak, bárki bemehetett, fordulhatott hozzá új kompromisszumos javaslatokkal. Tudják, hogy új kompromisszumos javaslatokat gyűjt, ösztöttünk ki, ilyen a K kompromisszum a 9-es paragrafusról, és a D kompromisszum az L az L preambulum bekezdésről, ez egy kicsit filozófiai jellegű kompromisszum, Bokros úr javasolta a globalizáció, globalizációval kapcsolatban. Nos, tehát mindenki megkapta a szavazólistát és a két kompromisszumot. Megkapta, megkapták a K és a D kompromisszumot. Áglund úr szeretne hozzászólni. Thank you, Chairman. I just wanted to tell you that the... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a K kompromisszumról, bár ez megváltozott, még, még, még mindig a liberálisok részenkénti szavazást szeretnének, ahogy ezt a listán megmutattuk. Jó, rendben, akkor hogyha a K kompromisszumra rátérünk, akkor erről tájékoztasson bennünket. A K kompromisszumnál, amely arról a résznél, amely úgy kezdődik, hogy külön figyelmet kell fordítani erre és arra, ott szeretnénk részenkénti szavazást, ugyanúgy, ahogy az eredeti kompromisszumban ezt kértük. Très bien. C'est noté. Pas d'autres marques. Rendben, ezt lejegyeztük, nincsen más hozzászólás a szavazással kapcsolatban, rendben. Jó.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 fegyverzetben. Úgyhogy az elkompromisszumot kezdjük. Mellette. Ellene. Tehát az elkompromisszum ellen kérdezem. Ki van az elkompromisszum ellen hárman? Tartózkodás. Köszönöm, akkor elfogadtuk. 22-estől a 25-ösig illetve elnézést, ez a 22-es és a 23-os módosítást érinti, amelyek okafogyottak ezzel. F kompromisszum. én mellette? Ellene? Köszönöm, tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. G kompromisszum. Mellette? ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Akkor ezt is elfogadtuk. Ugyanazzal a többséggel. H. H kompromisszum. Ebben részenként is szavazást kérnek. Első rész mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Köszönöm. Ellene. A liberálisok, megint csak, tartózkodás, akkor elfogadtuk. I kompromisszum mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Egy tartózkodással elfogadtuk. Ez a kompromisszum vonatkozik 43, 44, 45-re mondja az elnök, de nem vonatkozik a 46-osra. Úgyhogy a 46-os ról szavazunk, Álváró úr és a többi liberális küldte be, mellette, ellene. Ezt meg kell számolni. Szerintem elfogadtuk, de meg kell számolnunk mégis mellette. ellene, tartózkodás, akkor ezt megszavaztuk egy kis többséggel, 47-es, az jelentéstevő ellenzi mellette, ellene. Köszönöm, tartózkodás, a 47-est elutasítottuk. A 48-asra vonatkozik egy kompromisszum, 49-esről szavazunk mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. J kompromisszum. Itt is részenkénti szavazás van. A néppárt kérte. Tessék, Aklont úr. We feel... Igen, köszönöm, elnök úr. Azt gondoljuk, hogy az 55-ös nem fedi le a kompromisszum, bár itt az szerepel, hogy lefedi, erről külön szeretnénk szavazni. Ö, donk. Jó, rendben. Az 55-öst érinti ezt tehát. Úgy gondolja, hogy a G kompromisszum nem vonatkozik az 55-ösre. Ugye? Jó, akkor majd erről később szavazunk. De most a J kompromisszumról szavazunk. Első rész, a jelentéstevő támogatja mellette. Ellene? tartózkodás. A J kompromisszum első részét elfogadtuk. Második rész mellette. Ezt is támogatja a jelentéstevő. Ellene. Tartózkodás. Az előző többséget ismételtük meg, tehát mind a kettőt megszavaztuk. A jé mind a két részét. Nem, elnézést, elnézést, mondja az elnök, javítok. Bocsánat. Nem volt még kávé, nem kaptam még kávét. Nem tudom, hogy önök ittak-e már kávét, de én nem. Nos, a második részt elutasítottuk akkor. A J második részét. Ez vonatkozik az 50-es, 51-es, 52-es, 53-as és 54-esre. Az 50 ötösre térünk rá. Azt gondoltuk, hogy erre a G is vonatkozik, a liberálisok nem így gondolják, a liberálisok külön szeretnének szavazni az ötös ös 55-ös módosításról. Kérdezem a jelentéstevőt, hogy ő mit gondol erről, megadom a szót a jelentéstevőnek. Elfogadom a külön szavazást, de szerintem a kompromisszumon megfogalmazott ö, ö, indoklás az ugyanaz, és szerintem ez benne van már a G kompromisszumban, én ezért konkrétan az 55-ös ellen szavaznék, de végül is elfogadom, hogy szavazunk róla. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, akkor az 55-öst elutasítottuk. K kompromisszum. Ez egy felülvizsgált kompromisszum részenkénti szavazás, amelyik a második részre vonatkozik, hogyha jól értettem. Tehát van itt egy olyan rész, mely szerint külön figyelmet kell fordítani egy alap létrehozására, és erről a részről külön szavazást kérnek. Erről a részről. Akkor először is szavazásra bocsátom az első részt és a harmadikat. Tehát mindent, ami marad a külön az részenkénti szavazáson kívül mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Nincs tartózkodás. Akkor az első részt és a végét elfogadtuk. A második részt, amelyet most felolvastam, ezt szavazzuk most meg, ki van mellette. Azt hiszem, nem akarok beleavatkozni a néppárt ügyeibe, de általában a néppártnak ezt elvileg támogatnia kellene, mert az egész kompromisszumot eredetileg támogatták, de hát ez önök dolga. Na, még egyszer kérdezem, ki van mellette? Barbara. Ripetere questa Elnézést, elnök úr, talán megismélhet, megismételhetnénk ezt a szavazást. Nekem is kellene talán egy kávé, kicsit lassan indul be a munka. Donc, il Nos tehát, mondja az elnök, a liberálisok liberálisokat zavarja az a mondat, amely a kompromisszum közepén található, és ők nem értenek egyet ezzel a, mondat, ezzel a mondattal, ezért részenkénti szavazást kértek. A többi frakció, ha jól értettem, az egész kompromisszumot támogatja. Tehát elvileg az egész kompromisszumot meg kellene szavazni, de talán, hogyha ezt a mondatot kivesszük, az zavar valakit. Nos, a második mondat, vagy ezt a jelentéstevő támogatja. Ki van mellette? Barbara is támogatja. A többiek is támogatják. Ellene. A liberálisok. Ahogy ezt elmondták a zöldek részben, és még mások is. Me- e- tartózkodás? Rendben. Akkor a többség elfogadta azt, hogy teljes egészében tartsuk meg a K kompromisszumot. Akkor most rátérünk az elkompromisszumra. Itt is részenkénti szavazást kérnek. Ezt látják a szavazólistán. A jelentéstevő támogatja mind a két részt. Első rész mellette. Első rész tehát mellette. ellene. Köszönöm, tartózkodás. Akkor ezzel elfogadtuk egy kis többséggel a módosítást. Ez volt az, el, illetve az első részt, második rész mellette. Itt egyértelműbb a többség ellene köszönöm tartózkodás, akkor a második részt is elfogadtuk. Következik a 67-es Manner módosítás, jelentéstevő ellenzi. Ki támogatja? A liberálisok és Andresen asszony ellene. Úgy látom a többség, tartózkodás, öten tartózkodtak, akkor elutasítottuk. 69-es következik, mert a 68-as lefelé az F kompromisszum. 69-es mellette jelentéstevő támogatja ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. A 70-es megfelel a 69-esnek. 71-es Wertmann, A jelentéstevő ellenzi, mellette ellene. Többen vannak ellene, tartózkodás. Egy tartózkodás. Akkor ezzel elutasítottuk. Ami a preambulum bekezdéseket illeti elkompromisszum mellette. Ellene? Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. Ez a hármasra nem vonatkozott, ez a kompromisszum a néppárt részéről, úgyhogy erről szavazunk. Ki van mellette? A jelentéstevő támogatja kérem, emeljék a kezüket ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk kis többséggel. B kompromisszum. A jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, nincs tartózkodás elfogadtuk. Sajnos ez nem vonatkozik túl sok módosításra, úgyhogy rátérünk a hetesre. A jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas. Most a jelent, ezt a jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most figyelmeztettek, hogy éppen nem, nem szavaztam, hát eddig sem nagyon szavaztam, de akkor most fogok. Kilences, ellenzi a jelentéstevő mellette. Ellene. tartózkodás. Köszönöm, elutasítottuk. Tízes, Lavia, a jelentéstevő ellenzi. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nagyon érdekes, mert itt eh, változik a többség módosul a többség. Nagyon-nagyon sokat dolgozott, úgy látom a jelentéstevő, éjszakán át, 11-es, a jelentést, erről nem kell, 11 esre nem szavazunk, ez okafogyott, mert a 10-est elfogadtuk, ezért a 11-es okafogyott. A C kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy tartózkodás, elfogadtuk. Ez a 12-es és a 13-asra vonatkozik, de a 14-esre sajnos nem. Úgyhogy a 14-esről szavazunk. A jelentést, ebből ellenzi mellette. Ellene. Egy kis baloldal, eltartózkodás, elfogadtuk. 15-ös. Most a jelentést jelentéstevő támogatja mellette. Ellene. A jelentést jelentéstevő támogatja támogatja, ellene. 15-ösről beszélünk. Elfogadtuk. Most már sose fogjuk megtudni, hogy a jelentéstevő mellette volt, vagy ellenezte a D kompromisszum felülvizsgált formájában mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Még két módosításunk van, amelyekre a kompromisszumok nem vonatkoznak. 20-as Manner módosítás jelentéstevő ellenzi. Manner asszony elnézést. Bár nem gondoltam, hogy ez női név. Ki van mellette? Ellene? Megint csak a többség, tartózkodás. Manner asszonyt így legyőzték a többiek, és elutasították a módosító javaslatát. 21-es Vertman mellette, ellene, többség, tartózkodás, nincs tartózkodó, úgyhogy ezt is elutasítottuk. Blokkban szavazunk két véleményről Először is a Foglalkoztatás és Szociális Szakbizottság, másodszor pedig az Ekon Szakbizottság véleményéről. Ezeknek a módosításairól blogban szavazunk mellette, kitámogatja e, tehát a két szakbizottság véleményét. Ki van ellene? Tartózkodás. Két tartózkodás. Köszönöm szépen. Akkor most az szavazás következik. Mellette. Ellene. Ja, meg kell számolni? Meg kell számolni a jegyzőkönyv miatt. Akkor, bocsánat, akkor még egyszer kérdezem, hogy ki van mellette zárószavazás. Én nem szavazok. 30. Ki est contre? 30 ki est ellene? Abs- 9 voltak ellene, tartózkodás. Egy tartózkodás. Elfogadtuk akkor, és gratulálunk a jelentéstevőnek, aki kiváló munkát végzett, és gratulálunk a koordinátoroknak is, akik nagyban hozzájárultak ehhez a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 Alors, j'ai plusieurs demandes de parole. Többen szeretnének szót kérni. Szavazat magyarázat címén először is maga a jelentéstevő szeretne hozzászólni, aztán Lavia úr és, Magl- és Aglund úr, ők is szeretnének hozzászólni, mielőtt szavazásra kerül sor. Gájer úr, tessék, ön a jelentéstevő, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden. A szakbizottság állásfoglalásáról van szó, az Étre Bizottság, illetve véleményéről van szó az Étre Bizottság jelentésével kapcsolatban, amely egy Európai Bizottsági Javaslatot dolgoz fel, amelynek a e, amely arról szól, hogy 140 millió eurót, amelyet a gazdaság élénkítési tervre nem használtunk föl, az energiaprojektekre fordítsunk, ezeknek a projekteknek a finanszírozásának a megkönnyítésére. Ehhez benyújtottunk néhány módosító javaslatot. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a néppárti kollégáknak, akik szintén benyújtottak módosító javaslatokat, amelyeket minden el tudok fogadni. Véleményem szerint, hogyha senki nem ellenzi, akkor blogban szavazhatunk a kérdésről, hiszen A módosító javaslatokról úgy tudom, arról tájékoztattak a kollégák, hogy ezeket támogatják. Gyakorlatilag itt nincsenek ellentmondások tartalmilag. Van itt néhány költségvetési jogi probléma azonban, ami fölmerül. 15 millió eurónak az átcsoportosításával kapcsolatban, amely a kettes fejezetben található, és ezt a 140 millióhoz hozzátennénk még. Ezt a az ITRE szakbizottságban Kater von Brent kollégám javasolta, és én ezt támogatni tudom, mert ez a 15 millió euró, amely a kettes fejezetben van, ez, ennek tulajdonképpen nincsen jogalapja, úgyhogy ha nem csoportosítjuk át, akkor el is veszítjük. Kérdés, hogy hogyan lehet ezt gyakorlatilag technikailag lefolytatni. Hát ezzel kapcsolatban felmerült néhány technikai kérdés, úgyhogy ha az Európai Bizottságtól itt van valaki, akkor érdekelne, hogy ők hogyan látják ezt. A 15 milliót hagyjuk-e ott jogalap nélkül, ahol van, hagyjuk abban a fejezetben, a költségvetésben, vagy pedig, hogyha az Európai Bizottság támogatja a mi eh, javaslatunkat, tehát, hogy átvigyük eh, ezt egy másik fejezetbe, akkor milyen módszer szerint tegyük ezt meg? Azt hiszem, hogy eh, ezzel le is tudom zárni a hozzászólásomat. Köszönöm szépen az együttműködést, és várom a szavazást. Yeah. Köszönöm, Lavia úr. Credo, presidente, que Es... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, hogy fontos megnézni, hogy az Európai Bizottság tud-e választ adni nekünk a 15 millió átcsoportosítására. Én alapvetően elvileg ellenzem azt, hogy a kettes fejezetben lévő pénzt gyakorlatilag mint hitelkártyát használjuk föl, és más projektekre fordítsuk, más programokra fordítsuk, úgyhogy szeretném tudni az Európai Bizottságtól, hogy ő... Eh, Monsieur Lavia, je comprends que... Köszönöm szépen, Lavia úr. Úgy értettem, hogy ön végül is az Európai Bizottság véleményét várja, és ön inkább a nyolcas javaslattal kapcsolatban lenne e, problémája, hogyha a nyolcas módosító kapcsolathoz érünk, azt nem tudom, hogy működni fog-e, ugyanis blogban szavazást javasolt a jelentéstevő, hogyha nem kap ön a nyolcasra e, kielégítő választ, akkor arról külön szeretne szavazni? Igen, rendben. Akkor Haglund úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Lavia úr is várja az Európai Bizottság javaslatát. Én nekem lenne két e, megjegyzésem az ütemezéssel kapcsolatban 10 óránk volt módosító javaslatok benyújtására. Úgyhogy a titkárságtól azt szeretném kérdezni, hogy adjanak egy kicsit több időt, mert tíz óra alatt képtelenség módosító javaslatokat kidolgozni. Ez elfogadhatatlan. Szerintem ilyen feszített ütemtervben nem tudunk dolgozni. Nem először kerül erre sor, már negyedszer figyelmeztetek erre egy év alatt, úgyhogy egy kicsit aggaszt engem ez a dolog. Merci, mon cher collègue. Vous avez raison, ce ne sont pas des, con des Köszönöm, kedves kollégák, ezek a munkafeltételekre vonatkoznak, és valóban ezek elfogadhatatlan munkafeltételek. De természetesen nem a titkárság felel mindezért, hanem végezetül én felelek. Ezért a koordinátorok ülésén így döntöttünk, és nem megfelelő időben nem jól mértem fel a helyzetet, tehát én felelek ezért egyedül. Tehát rendben van, akkor nem a nyolcas módosítóról, hanem az ötös módosítóról van szó tehát az ötös módosítóról beszél Vie kollega. Ez a problematikus eset. Kavalli asszony. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevőként a néppárt részéről támogatjuk a jelentéstevőt, és támogatjuk a 15 millió felhasználását de ezt az éghajlatváltozás ügyére szeretnénk elkötelezni ezt a pénzt, de ugyanakkor kollégáinknak szabad választást biztosítottunk azoknak, akik nem értenek azzal egyet, hogy a kettes fejezetben lévő összeget ezekre a célokra fordítsuk, hiszen az elsősorban biomassa és egyéb bioüzemanyag felhasználás támogatásra lehetett volna fordítani. Itt pedig inkább az éghajlatváltozás kiküszöbölésére, tehát mindenki szabadon szavazhat a frakciónk részéről. Az ötös módosítóról van ugye szó, és van kollégánk, aki nemmel szeretne szavazni az ötösre, de a többiről nyugodtan csoportban és szavazhatunk. Rendben van, akkor a néppárt részéről Világos az álláspont. Fegyelmezett, demokratikus és liberális a néppárt egyszerre. Hát ez egy csodálatos frakció, mit is mondhatnánk. De a bizottság kitűnően képviselteti magát, vagy a jelentéstevő parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer azt szeretném világosá tenni, hogy nem szeretnénk mélyrehatóan beleavatkozni a költségvetés rendszerébe, szisztematikájába, hanem az átvitel vagy átcsoportosítás és az erre vonatkozó bizottsági javaslat kérésével voltak éppen technikai kiigazítás történik, amely az egyes költségvetési kategóriák felső határát igazítja ki. Erről van csupán szó. Értem én persze, hogyha szisztematikus okoknál fogva a kollégák vagy a néppárti frakció néhány kollégája az ötös módosított problematikusnak tartja, hogyha ezért a néppárt külön akar szavazni az ötösről, akkor azt szeretném kérni részemről, hogy ebben az esetben a nyolcasról is külön szavazzunk, de az ötös és a nyolcas kivételével azt hiszem, hogy tömbben szavazhatunk. Rendben van, rendben van. Mindenkinek megvan ugye a maga módosítója, amelyel a többieket próbálja meg megzsarolni. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság kéri a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy észrevételem van az itt felvetett kérdésekhez, illetve a 15 millióhoz, amelyet a kettes fejezetben egy új sort nyitna, de nincsen jogi alapja annak, hogy ilyen kiadást autorizáljunk a kettes fejezetben. Tehát, hogyha pénz itt marad, akkor a 15 milliós 15 eh, millió eurót nem lehet majd implementálni. Az az elképzelés, hogy az egy A fejezetbe transferáljuk ezt a 15 milliót, és ennek, ehhez bizonyos feltételeknek kell teljesülnie hogyha az 1A fejezet alatt egy eh, legalább 15 millió eurós marzs állna fenn, akkor ezzel csökkenti, ilyen módon a kettes fejezetben csökkenteni lehetne a költségvetés 15 millióval, és eh, át lehetne ezt vinni. De sajnos nincsen rendelkezésre álló marzs az 1A fejezetben, ezért az egyedi, egyedüli lehetőség a transferre az, hogy a plafonokat, a kettes fejezet plafonját át alakítjuk, 15 millióval csökkentjük, és az egyel fejezetét 15 millióval nő, növeljük. De ezt már nem nevezném technikai kiegészítésnek a kiadás plafonok módosítása, már egy szakpolitikai változást jelent, és ilyen módon már a jelenlegi pénzügyi keretet érinti. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, és ezután a magyarázat után Lavia úrat kérdezem, hogy tehát akkor külön szavazást kér, rendben van, rendben van. És Geyer, és a nyol, Geyer úr a nyolcas módosítóra, rendben van, akkor mindenki megkapja maga külön szavazását. Javaslom tehát, hogy tömbben szavazunk minden módosító indítványról, az 5-ös és a 8-as kivételével. Ugye jól mondtam? Jól, bizony. Tehát az 5-ös és 8-as kivételvel ki támogatja, ki ellenzi. Hárman ellenzik, ki tartózkodott. Nincs a tartózkodás. Tehát elfogadtuk a módosítókat tömbben, most pedig az ötösről szavazunk, ki támogatja. Köszönöm, ki ellenzi. Köszönöm. A néppárt, a liberálisok tartózkodás. Köszönöm szépen. Az ötöst elfogadtuk, nyolcas kitámogatja. Köszönöm, ki ellenzi. Köszönöm. Tartózkodás. Igen, többség, tehát elfogadtuk. Minden módosítottat elfogadtunk. Egyeseket egyhangúan, a másikat pedig többséggel, végezetül pedig végszavazást tartjuk, ki támogatja. Köszönöm, ki van ellenem. Hárman. Hárman vannak ellene, tartózkodott-e valaki? Nincs tartózkodás. Tehát akkor három kivételével mindenki mellette szavazott. Senki sem tartózkodott. Azután az utolsó szavazás következik. Nem, az utolsó előtti szavazás következik. Alfonzi jelentés a Salamos szigetekről. Nincsen módosító, kitámogatja tehát a Salamon szigetek közötti partnerségi megállapodásról. Tehát mindenki, aki a Salamon szigeteket támogatja, annak joga van, hogy elutazzon a Salamon szigetekre. Tehát ki van mellette? Ki van ellenet? Ketten tartózkodott-e valami? Köszönöm szépen. Tehát itt is azt mondhattuk, hogy minden jelenlevő mínusz kettő támogatta. Aztán Utah Haug jelentésére térünk rá, itt pedig egy szavazólista is, akarom mondani, egy szavazólista is rendelkezésünkre áll. van asszony módosítóit visszavonták, a 33, 36, 38 asokat visszavonták. körön. Sure, I, I, I should like to play the role of Mrs. Haug today. Nos, hát én játszom a Haug asszony szerepét, arra kért meg, hogy vegyem át a szerepét, mert nem tudott eljönni. És arra kért meg, hogy mondjak néhány dolgot. Először is. Mint tudja, itt a Schengeni, a VISZ és az Eurodac IT rendszerek fúziójáról van szó, és egy sor módosítót nyújtottak be a jelentést, vagy kompromisszumos módosítóra tesz javaslatot, amely a 34-es, a 35-ös és az ő 14-es módosítóit eh, hozza eh, kompromisszumba. Itt a munkatársak pozíciójáról van szó. Aztán az evaluáció tekintetében is szóbeli módosítóra tesz javaslatot, amelyet mindenki írásban megkapott, és ez a 26-os Vertma módosított, valamint Jutta Haug 15-ös módosítóját ötvezi ezen felül a LIBE szakbizottsággal való egyeztetés után tájékoztatott bennünket jut a hang, hogy a mi és a LIBE közötti hatáskörű megosztások miatt az jelentéstevő asszony így értékel bizonyos módosítókat, de Vertman Kodasszony a legtöbb módosított, a 33, 36-os és a 38-asokat visszavonta, tehát ilyen módon voltak éppen megoldódott a kérdés. A jelentéstevő arra teszi javaslatot, hogy az 1-estől 24-esig terjedő módosítókról közösen szavazunk, kivéve a vitatott 4-es módosítót, amely lefedésre kerül, ha 28-asat elfogadják, máskülönben pedig az elnök nyugodtan követheti a szavazólistát. Köszönöm. Hát nagyszerű, köszönöm szépen. Nos, akkor aztra teszek javaslatot önöknek, hiszen nem látom, hogy bárki más kérné a szót, hogy kezdjük el a szavazást. Egyes blokk. Ez az 1-től 21. terjedő módosítókat fedi le. Kivéve az említetteket, ki támogatja ezt az elsőt? Köszönöm. ellene tartózkodás egy tartózkodás. Az egyes tömböt elfogadtuk ez, a, ez lefedi a hármast, ám a 28-as Alvarót nem, az jelentéstevő ellenzéki támogatja. Köszönöm, ki ellenzi? Tartozkodás. 28-at hát elfogadtuk. 4-es módosított lefette a 28-as, 29-es módosító szintén lefedi, 5-ös és a 6-osat az 1-es tömb fedi le, a 30-as nincs lefedve, a jelentéstevő ellene van. Ki támogatja a 30-ast tehát? A liberálisok és Bokros úr, ki van ellenem? Tartózkodás? Nincs tartózkodás. Akkor ez így van. Igen, a hetes le van fedve. És akkor 31-es Álvaro jelentéstevő támogatja ki, támogatja ki ellenzi. Köszönöm, tartózkodás. Egy alá fogadtuk. Tovább lépünk. A 32-es módosítóra, Vertman asszonyéra, ez kompatibilis és nem vonta vissza, a hogy nem retesz javaslatot, kitámogatja a 32-est. James Ellis ki ellenzi? Többség. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hazután tovább lépünk a nagy A de a többi lefedésre került, vagy pedig visszavonták, tehát a nagy A hang kompromisszum kitámogatja. Köszönöm, ki ellenzi. Tartózkodás. A nagy át elfogadtuk. Most pedig tovább lépünk a 15-ös módosítóra, ez az jelentéstevő szóbeli módosítója, de hát nem annyira szóbeli, hiszen mindenki megkapta írásban ezt a szöveget. Ez az imperticular kezdetű szöveg. Event of its role having become superfluous. C'est magnifique. Csodálatos, csodálatos ez a szöveg. csodálatos, egyszerűen csodálni való ez a szöveg, hogyha nincs erre szükség, akkor kiesik. Tehát kiért egyet ezzel a kiegészítéssel, ki van ellenem? Hát alig lehet ezt ellenezni, kérem, tartózkodás. Köszönöm szépen. Aztán mindenki egyetért abban, hogy mi nem fontos, az kiesik. Aztán a 36-os módosítóra térünk rá, Holmeier asszony. A jelentés tevő egyetért vele. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 38-ast visszavonták. Szintén Holmeier asszony javaslata, 25-ös, a tevő támogatja, ki támogatja. Köszönöm, ki ellenzi. Tartózkodás. Egy ellenszavazattal elfogadtuk. Tovább is lépünk ezeket lefedi a következő kettőt. Marad a 27-es alvaró jelentést, többet támogatja, ki támogatja még? Ki ellenzi? Tartózkodás. Egy tartózkodás. El 27-est elfogadtuk. Egyes, ezt lefedi az egyes tömb. Végszavazás. Ki támogatja? Köszönöm. Ki ellenzi? Hárman ellenzi, ki tartózkodott senki nem tartózkodott, tehát minden jelenlevő három kivétellel támogatta, nincs ellenszavazat. Hallgasszonynak és az őt képviselő kollégának gratulálhatunk. Ezzel lezártuk a szavazást. Oui, alors, pardon, on n'avait pas... Bocsánat, bocsánat még nincs vége a szavazás sok sorának, hiszen még a kettes módosító költségvetés kérdéséről is szó van, és itt megadom jelentéstevőnknek a szót, amennyiben készen áll. És ezután Megadom neki a szót a 5-ös és a 7-es módosító költségvetés kérdésével kapcsolatban, de egyelőre 2 sel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, hogyha emlékeznek, ezen kettes módosító költségvetés eredeti formája különböző dolgokat tartalmaz. Részint Vladimir Manka kollégám, másrészt pedig a bizottság eh, felelősségi körébe tartozik, harmadrészt az enyémbe. Figyelembe véve, hogy a tanács nem hajlandó támogatni azon javaslatokat, amelyek a más eh, fejezetekbe tartoznak, más szakaszokba tartoznak, de ugyanakkor pedig szükség van arra, hogy a bizottság számára releváns változásoknak zöld fényt adjunk, ezért az eredeti kettes módosító költségvetést fel kellett osztani, ezért most létezik egy módosító költségvetés, melynek nincsenek pénzügyi implikációi, és ez csak lehetőséget ad arra, hogy a megfelelő módon használjuk fel a pénzeszközöket, tehát ilyen módon semmilyen prób, és javaslom, hogy a bizottság pozitív módon szavazzon erre a javaslatra. Voilà, je vous remercie. Alors, je, je dois... Köszönöm szépen. Igen, ez egy olyan kérdés, amelyet itt már megvitattunk. Ezért tehát szavazhatunk erről a módosító költségvetésről. az EGSB-nek és a régiók bizottságának van erre szüksége. A tanács és a bizottság itt egyetért, és a parlament is, amennyiben megszavazza, hogy szükség van az új ügynökségre, amely bár nem Beresz asszony nevét viseli, de nagyon hasonló nevet fog viselni, ez pedig az elektronikus kérdések szabályozó testülete lesz erre, minél hamarabb szükség lesz, és éppen ezért politikai egyetértés jött létre a három intézmény között az eszközöket minél hamarabb rendelkezésre kell bocsátani, erről, hogy rendelkezésre bocsássa. És ezt a célt szolgálja a kettes módosító költségvetés. Én még egy jogi szempontból egy szóbeli módosítót engedélyezni szeretnék. A having regard to the coming declaration on transitional measures passzusról van szó, hiszen az 2010-es módosító költségvetés során a 2009. novemberében az intézményközi megállapodás során megállapít, megállapított átmeneti, vagy provizórikus intézkedésre utalunk, és arra vártunk, hogy a Lisszaboni szerződés alapján a költségvetési rendtartást is megkapjuk, ez alapján kell a dokumentumot kiigazítani. Nos, hogyha senki nem kéri a szót, akkor a módosított költségvetésről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, egyen ellen, egy valaki ellenzi, tartózkodás, eh, bocsánat, egy tartózkodás, elfogadtuk, és gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig Ismét megkérem a jelentéstevőt, hogy a módosított költségvetésről számoljon be az ötös és a hetes módosító költségvetésről. Tegnap a koordinátorok egy hosszú munkacsoportülést tartottak, hosszú ülést tartottak egy kérdésről, és a koordinátorok megállapodásra jutottak a javaslatról, amelyről a jelentéstevő beszélni fog parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Dear Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az ötös módosító költségvetésről a következőt mondhatom el. Eredeti formájában ez nem jelent problémát, hiszen ez az Olaf igényeit szolgálja ki, vagy elégíti ki, és készek vagyunk támogatni. Nem tudom, hogy jogilag most abban a helyzetben vagyunk, hogy tanács szavazunk-e vagy sem, tehát nem tudom, hogy ismerik a tanács álláspontját vagy sem, de a mi álláspontunk világos, és mi támogatjuk ezt. Korábban már vitáztunk erről, nem csak a koordinátorok ülésén, hanem hogyha jól értem, ha jól emlékszem, akkor más alkalmakkor is felmerült ez az ügy. Az az ügy tehát, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk azon ügy mellett, hogy pozitív jelzéseket adjunk a tanács és a bizottság azon terve tekintetében, hogy tegyen valamit, tegyenek valamit az euró biztosítása érdekében, és adjanak garanciát azon országoknak, akik az eurozónán belül rossz kondícióban, rossz állapotban vannak, vagy esetleg azon kívül is. Ezt a célt 60 milliárd euró szolgálná. Ez egy ilyen hitelgaranciaként működne és mi magunk is egy pozitív üzenetet szeretnénk elküldeni, mi szerint, hogy az a célkitűzés, hogy az egész helyzetet biztonságosabbá akarják tenni, ezt a célkitűzést mi is támogatjuk. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Nos, a háromoldalú tárgyalások a trialógus során elnökünk felvetett ezt a kérdést, és azt mondta, hogy a következő módosító költségvetésben módosíthatjuk a módosított költségvetést, és végrehajthatjuk munkánkat, ami nem túl bonyolult, azáltal, hogy egy új sort jelenítünk meg a költségvetésben, mindenfajta pénz nélkül, tehát voltak éppen PM-et adunk a commitment, illetve a payment appropriation számára. Azaz a kifizetési előirányzat számára. Nos, vita folyt erről a kérdésről, Különösen a bizottság jogi szolgálata ellenezte ezt, mondván, hogy ebben az esetben mi az ő jogukkal élünk jelesül, hogy ö, ö, jogszabályt, illetve új ö, szabályozásokat kezdeményezünk, ez pedig a bizottság privilégiuma volna. Mi elméletben visszautasítottuk ezt az értékelést, hiszen ha így volna, akkor semmifajta módosítás nem tudna végrehajtani a parlament, hiszen minden módosítás kezdeményezésnek tekinthető jogilag nézve. Tehát jogilag ezt az érvet nem akarjuk elfogadni. Mi történt, mi nem, talán a mi elgondolásaink alapján is, de a bizottság meglehetősen gyorsan egy új módosított költségvetést, ez a hetes, dolgozott ki. És ez a hetes pontosan azokat az gondolatokat tartalmazza, amelyekről mi beszéltünk. Úgy hiszem tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezen felette érzékeny kérdésben, mely azt a kérdést veti fel, hogyan védhetjük meg az eurót a vihargó pénzpiaci tengeren, hogy ebben az esetben tehát nem volna helyes a saját megoldásunk mellett kardoskodni, és a bizottság, kardo, bizottság módosítóját elutasítani. Ez így egyszerűen egy rossz üzenet volna, melyet a magas bizottság kiküldene. Ezért tehát, és az időzítést is figyelembe véve, azt mondhatom, hogy lehetetlen formálisan és jogilag is a hetes módosító költségvetésről szavazni. Most hiszen hivatalosan még nem ismerjük a tanács álláspontját, és a rendelkezésemre álló rövid idő alatt még nem tudtam a jelentést elkészíteni, melyet a, a szakbizottság is támogattam. Ugyanakkor pozitív jelzést szeretnék kiküldeni, ezért a koordinátorok ülésén arról jött létre megállapodás, hogy most egy úgynevezett politikai szavazást tartsunk, amely nem több és nem kevesebb, mint a béli véleményünk kifejezésre juttatásra, hogy a Költségvetési Szakbizottság támogatja azt a gondolatot, hogy egy meg nem lévő, nem létező ö, pénzeszközre egy új költségvetési sort vezessünk be, hiszen a kifizetése előirányzatokat, illetve a kifizetéseket ez a költségvetési sor nem fogja befolyásolni, ám az új költségvetési sor lehetővé teszi, hogy ha szükség van rá, akkor az egész rendszert mobilizáljuk, élettel töltsük meg. A szakbizottságunk következő szeptemberi ülése reményeim szerint már rendelkezésünkre áll a hetes, és akkor ezzel a módosított költségvetéssel a plenárishoz fordulhatunk. Egyszerűen és magyarán mondva, a titkárság támogatását kérdem, kérem abban, hogy szavazhatunk a hetes módosító költségvetésről, vagy pedig várunk-e még a tanács álláspontjára. Részemről nem jelent ez problémát, szavazhatunk, hogyha akarunk, Elnök úr, én meg önt kérem, hogy eredeti javaslat alapján folytatassa le a hetes módosító költségvetésről a politikai szavazást. Köszönöm szépen jelentéstevő úr, rendben van. Nos, kedves kollégák, hallották, hallhatták. Jogilag nem lesz kötelező érvényű ez a szavazás. Ahogyan a jelentéstevő mondtam, nem tudunk jogilag kötelező érvényel szavazni, a hetesről, még pedig azért, mert a tanács még nem nyújtotta be az álláspontját. De a nyár, nyár alatt elkészíti a tanács az álláspontját, ugyanakkor sürget az ügy, nem az ötös, hanem a hetes kapcsán sürget az ügy. Biztosítani kell az Európai Unió költségvetésének eh, garanciális jellegét ezen a Európai Unió által kiadott kölcsön tekintetében. Tudjuk, miről beszélünk a bonyolultan, és mondom, itt a 60 milliárd euró, euróról van szó. Tehát ma délelőtt hallhattuk, hogy a rating ügynökségek Portugáliát eh, leértékelték. Tehát a eh, kemény nyár eh, állhat előttünk, és éppen ezért minél gyorsabban föl kell állítani és működésképesé kell tenni ezeket a pénzügyi védőrendszereket. Talán emlékeznek arra, hogy a Költségvetési Szakbizottság volt az, amely felvetette ezt a kérdést, és amikor a tanács elfogadta a pénzügyi mechanizmusról a rendeletét, akkor mi voltunk, mi a Költségvetési Bizottság voltunk azok, akik azt mondtuk, hogy amíg nincsen legalább PM-ként a költségvetésben ilyen költségvetési tétel, addig ez a garancia jogilag nincsen megalapozva. Ezért van szüksége a hetes módosító költségvetésre. Éppen ezért felmerül, hogy az ötös és a hetes módosító költségvetést egységesíteni lehetne, vagy pedig az ötös költségvetéssel lehetne eljárni. De mondom, itt a fő kérdés, a politikai üzenet, melyet át akarunk adni, ki akarunk bocsátani, és egyetértek azzal, hogy most egy szavazást tartsunk, amelynek nem lesz jogi kötelező érvénye, de amely ugyanakkor a többi intézmény számára világossá teszi majd, és a pénzvilág és a nagy közvélemény számára, hogy, a nép, hogy az Európai Parlament kész támogatni ezt a költségvetést. És így az első plenárisan azután jogi érvényel is szabadhatunk majd. Köszönöm szépen, mondja Garcia Polédó. Teljesen egyetértek ezzel a politikai kezdeményezéssel, de világosra szeretném tenni a következőt. A költségvetési eljárás ezen módosító költségvetési tervek alapján azt irányozza elő, hogy először a tanácsban kell róluk szavazni, azután jön a 45 napos határidő, amelynek során a parlament kialakíthatja saját álláspontját. László, te azt mondtad, hogy tájékoztattál bennünket erről, és ez azt jelenti, hogy ez alatt a 45 nap alatt a hetes módosító költségvetést még egyszer mm, megváltoztathatnánk, amennyiben tárgyalnunk kell a tanácsal, és hogyha most szavazunk, ez még nem jelenti azt, hogy a későbbiekben, hogyha szükség volna rá, akkor ne tudnánk ezt módosítani, nem tudnánk megváltoztatni. Jól értem ezt? Igen, ez egy, ez egy pontosítás, és valóban teljesen egyetértek, ahogyan a jelentéstevők is látom, hogy egyetért velem. Azért még annyit szeretnék mondani, hogy a jogi pozíciónk megerősítése érdekében az erőmentő csomag területén még lépéseket kell tennünk. Tehát azt gondolom, hogy meg kell erősítenünk a pozíciónkat. Merci Inge. Köszönöm Inge. Reimár. Köszönöm szépen. Nyomatékkal szeretném Súrján László álláspontját támogatni. Az interim jelentés kérdése kapcsán a több éves pénzügyi terv Lisszaboni szerződés alapjáni átalakításakor még ezzel a javaslattal találkozni fogunk, hiszen ez a jövendőbeli eljárás vagy jövendőbeli események kapcsán is eh, mérvadó, hogy politikai megállapodásra kell jutni a tanácssal, és ezt biztonságosabb jogi alapokra kell helyezni, mint ahogy ez ma működik. Ez az első észrevételem. Második észrevételem, melyet a bizottság pacsorához intézek, a következő. Különösképpen figyelembe véve, mint hogy a bizottság a trialógus során kezdeményezési jogához eh, ragaszkodott, én magam azt szeretném, hogy a bizottság a kezdeményezési jogát ne csak a parlamenttel szemben érvényesítse, hanem a tanácssal szemben is kardoskodjék kezdeményezési joga hát, érdekében, és ne egyszerűen csak másodhegedűs legyen a tanács mögött, mert a tanács az ő maga nagy bölcsességében döntött valamiről. Tehát nem mindig a politikailag legopportunabb megoldást kell választani, hanem bizony néha a legjogszerűbbet. Éppen ezért, hogyha a, a, megkapjuk ezt a PM anyagot, akkor Remélem, hogy a bizottság valóban mindent megtesz azért, hogy velünk együttműködjön, és azért, hogy teljesen világos jogi feltételekre, alaphelyzetre helyezzük ezt, és elkerüljük ezt az iszamos területet, amelyen ideig jártunk. Köszönöm szépen, Reimár! Replacer le problème dans sa dimension et... Nos, a problémát a megfelelő dimenzióban kell látni. Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni, nincsen problémánk azzal, hogy létrehozunk egy ilyen költségvetési sort, ugyanakkor nem szabad, hogy elfeledkezzünk arról a vitáról sem, hogy hogyan fogjuk megtalálni a pénzt akkor, hogyha a garanciákat valóban létre kell hoznunk. Ezt szerettem volna tisztázni, de ahogy mondtam, a költségvetési sorral nem lesz gond. Elnök, köszönöm szépen. Nos, kedves kollégák, figyelembe ezeket a kommentárokat, azt javasolnám, hogy úgy járjunk el, hogy azt mondta a jelentés készítő is, legyen egy politikai szavazás, tehát blogban ki van emellett, ki van ellene tartózkodik? Senki sem tartózkodik. Tehát köszönöm szépen. Akkor széles támogatással ezt elfogadtuk. Ismételten annak nincsen jogi következménye. Ez az az üzenet, amelyet közvetíteni fogunk. Meghívtak a korreperbe ebédelni, és így egy-két dolgot el tudok megmondani a korepernek. Tegnap beszéltünk a 2011-es költségvetési folyamatról, és a mechanizmusok végrehajtásáról, illetve a pénzügyi tervről. Ezt mind lehet majd ö, tekinteni. A jelentés készítő itt van, és bízik a szakbizottságban. Nem tudom, hogy tudná ezt szólni a transferekről. A jelentéskészítőt kérdezem. Tehát nézzük meg ezeket egyenként. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, hogyha jól tudom, akkor összesen négy javaslat van öt. Hadd ezt foglaljam össze nagyon röviden, hogy semmi kifogásom nincs a 19-essel, 23-assal, a 25-össel kapcsolatban. Ezek nem ellentétesek, és ezeket a jelentés készítője támogatja. Ugyanez igaz a 27-esre is, de Azért itt egy kicsit elégedetlenek lehetünk, mivel a tanács, illetve a bizottság, javítja magát az előadó, nem adott eh, megfelelő előrejelzést eh, a kifizetési előrejelzetokról, és eh, mindig is a mi jó indulatunkra alapoznak, hogy ezeket az átcsoportosítási kérelmeket támogassuk. Ezt jobban is lehetne csinálni. Általában azt mondjuk, hogy támogatjuk ezt az utolsó alkalmakkor, és biztos vagyok abban, hogy ezt a mondatot majd gyakran ha- fogjuk majd hallani. Nem látok semmilyen fajta gondot azzal, hogy miért ne lehetne ezt támogatni. A 35-ös az új, ez egy sürgősségi pont. Néhány nappal ezelőtt érkezett ez be, 40 millióról van szó, hogy Palesztinát, illetve az UN VL-t lehessen támogatni. Ez egy sürgős kérés, és itt rugalmasnak kell lennünk, és gyorsan kell eljárnunk. Ezzel le is zárom, elnök úr, és kész vagyok arra, hogy azt javasoljam, hogy mindaz öt átcsoportosítás esetében blokkban szavazzunk, hogyha a többi frakciónak nincsen semmilyen fajta kifogása ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Volt egy kis technikai hiba a Kobo News-ban, de azt hiszem, hogy ön a megfelelő számokat én neveztem meg 19, 22, 25, illetve 27-es ezekről van szó, tehát ezek az ön dokumentumának a részei, és a 35-ös, amelyről elmondta a jelentéskészítő is, ez egy kiegészítő segélyhez kötődik a palesztin hatóságok, illetve az unrwa kapcsolatban, és ez követi azt a meghallgatást, amelyet tegnap tartottunk Fajad úrral. Tehát eh, megállapodtunk a számokban, rendben, akkor a jelentés készítő azt javasolta, hogy blogban szavazzunk, ellenzi ezt valaki senki, akkor tessék, eh, ki támogatja az öt átcsoportosítási kérelmet? Köszönöm szépen, ki ellenzi azt? Hárman ellenzik, ki tartózkodik, senki sem. Köszönöm szépen. Gratulálunk a jelentés készítőjének, ismételten. Inge kért szót. Elnézést, mivel átcsoportosításról van szó, szeretnék még egy átcsoportosításról szólni, 16-osról, ezt a múltkor elfogadtuk, itt tanulmányokról volt szó, és volt egy kiegészítő kérdés is, ezt meg is válaszolták, mégpedig Zsoázsan főigazgató úr válaszolta meg írásban. Szeretném megkérdezni a bizottságtól azt, emlékeznek arra, az, hogy az IKEA bútorokról volt szó, és 155 millióról, tanulmányokat illetően az információs technológiákról. ...2005-2008 között sikerült csökkentenünk a tanulmányok számát, mert bizonyosokat visszavontak, tehát most felmerül az, hogy mennyire megbízhatóak a bizottság adatai, és az a kérdés is felmerül, hogy most ezt hogyan kell értelmezni azon motto alapján, hogy hogy rátapintottunk valamire, és visszavontak valamit. Tehát az adatok megbízhatóságról van szó, és arról, hogy ezt tényleg ellenőrizték-e ezt, vagy csak úgy leírtak nekünk valamit, tehát, hogyha ezek valóban tanulmányok voltak, és valóban költségvetési sorból technológiai tanulmányokat készítettek, vagy itt igazából rosszul könyveltek ezt valamit le. Tehát szeretném tudni, hogy most miről van szó, hogyha olyan tanulmányokat könyvelnek le, amelyek nem is tanulmányok, azok igazából megsértik a költségvetési rendeletet. Tehát mindenképpen szeretnék itt nyomon, nyomon követést, és örülnék annak, hogyha az Európai Bizottság a kérdéseimet megválaszolnám. Elnök, köszönöm szépen, valóban fontos ez a kérdés. Az Európai Bizottság feljegyezte ezt, és szóban vagy írásban majd választ fog erre kapni. Ma nagyon sűrű a napirendünk. Hogyha a bizottságnak a válasza nem lesz kielégítő, akkor a következő napirendünk, na, következő találkozókon fogunk erről még beszélni. László örül, hiszen ő már elmehet nyaralni, nagyon jó munkát végzett. A többi jelentés készítőhöz fordulok, a többi átcsoportosítással kapcsolatban Vladimir Manka lesz a következő. Számos átcsoportosítás van itt, öné a szó jelentéskészítő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Számos átcsoportosításról van szó. Nagyon, sokat, nagyon sok kérelmet kaptunk. Az elmúlt ülésünkön azt mondtuk, hogy az 5%-os horizontális tartalékokkal fogunk foglalkozni, ezek a fordítást érintik. Ezen a területen lehet, hogy a kollégák emlékeznek arra, hogy ezen a területen létrehoztunk egy horizontális tartalékot 5% mértékben, mert 2006-ban a számvevőszék arra jutott, hogy az intézményközi együttműködésben óriási tartalékok vannak a fordítást illetően, és a legtöbb intézmény úgy bízza meg a külső, úgy ad ki külső fordítási kérelmeket, hogy nem vizsgálják meg azt, hogy van esetleg tartalék az intézmények között? Az információ, amelyet kaptunk, az azt mutatja, hogy ez az együttműködés az intézmények között javult, és különböző eszközök vannak most már, amelyel lehet növelni a hatékonyságot, például az Euromész, amely egy óriási adatbázis, a különböző mondatokat, kifejezéseket tartalmaz, egész mondatokat tartalmaz, amelyeket a lefordított dokumentumokban lehet alkalmazni. Szerintem fel kell oldani ezt a tartalékot, de találtam egy problematikus dolgot. Gondolom emlékeznek a kollégák arra, hogy a napirendünkön gyakran szerepelnek átcsoportosítások, illetve olyan pontok, ahol csak angolul, illetve franciául jelenik meg a dokumentum, hogyha ebben, hogyha ezen a nyelveken hagynak jóvá dokumentumokat, akkor később fordítják le ezeket a többi nyelvre. Néha azért nem kapjuk meg megfelelően a dokumentumokat, mert nem használják megfelelően a, a különböző lehetősre álló eszközöket. Ez nem túlságosan hatékony eljárás, és nem igazán jól alkalmazzuk a kapacitásokat. Tehát nem néha olyan dolgokat folytatnak le, mert nincs szükség. A tartalék ECOSZOKot nem kell felhasználni, ez az ECOSZOKnak, a parlamentnek, a régiók bizottságának áll rendelkezésre, és hogyha László egyetért ezzel, akkor a bizottsági részt fel, fel lehetne szabadítani. És foglalkozni kellene az Európai Parlamenti Fordítás hatékonyságával is, és örömmel várom a kollégák eh, megjegyzését is. Elnök László a jelentéskészítő egyetérte azzal a javaslattal, amit Manka úr is tett, vagyis hogy az 5%-os tartalékot eh, szabadítsuk fel, amely vonatkozik az eh, régi bizottságra, a parlamentre, a bizottságra ez megfelel a 23-as átcsoportosításnak igen támogatja, akkor ezt megszavazhatjuk. Tehát akkor felszabadítjuk ezt a, a, a tartalékot el, mellette ellene. Egy ellenzi, senki nem tartózkodik. Köszönöm szépen. Tehát akkor ezt eldöntöttük. Manka jelentéskészítő úr úgy tűnik, hogy hat ö, további átcsoportosítás van, öné a szó. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy a hármassal kellene kezdenünk az Európai Bírósággal kapcsolatban. Mivel a banki átutalások száma csökkent az eurozóna országaiba, az Európai Bíróság 11 ezer eurót megtakarított, de erre az összegre szükség van a különböző tanácsadási témákra. A múltban nem tudtuk eléggé felmérni ezt a területet. Ezen kívül vannak még függőben lévő bírósági ügyek is, és ezt a 11 ezer eurót a jogi tanácsadókra kívánják felhasználni. Egyet kell értenünk szerintem ezzel az átcsoportosítási kérelemmel a bíróság részéről. Elnök, köszönöm szépen! Nos, a jelentés készítője nem szeretne tárgyalni az Európai Bírósággal annak érdekében, hogy, hogy az EP számára majd így később előnyös bírósági döntés szívesen mellette, ellene tartózkodik, ketten tartózkodtak, köszönöm szépen. Az utolsó, a hatos és a hetes átcsoportos ezekkel kapcsolatban együtt szavazhatunk? Jelentéskészítő, igen, ezt megtehetjük, elnök úr. Igen, a kettőről együtt szavazhatunk. Találkoztam a megfelelő képviselőkkel, és amikor az elmúlt év októberében az EP költségvetését összeállítottuk, akkor én elküldtem a 8 millió eurós tartalékot a bírónak az információs technológiát illetően, és hogyha van egy stratégia az információs technológiát illetően, és ezt jobbá hagyja a bíró, akkor ezt a tartalékot felszabadíthatjuk. A 8 millióból 6 milliót kell megvitatnunk. Úgy gondolom, hogy a feltételeket teljesítették, és ezért ezt a tartalékot ma fel lehet szabadítani, tehát a 8 millióból 6 milliót fel lehet szabadítani. A másik kérdés a 6,2 millió euró kérdése, amely a bérekre vonatkozik, és ezt is támogatnunk kell szerintem. Hogyha van bármilyen kérdés, akkor nagyon szívesen tájékoztatom erről a kollégákat. Elnök, köszönöm szépen. Nincsen kérdés, tehát akkor a kettőről együtt szavazhatunk. Tehát akkor a jelentés készítő javaslatáról blogban szavazunk mellette, ellene, köszönöm, ketten ellenezték, senki sem tartózkodik. Nos, akkor erről döntöttünk, és akkor már így az összes átcsoportosításról beszéltünk, és azt javasolnám, hogy térjünk rá a 22-es napi rendi pontra Holmájert kollega nő az intézmények épületpolitikája következik. Mindannyian tudják, hogy milyen itt az eljárás a 179-es cikk értelmében, hogyha az intézmények vásárolnak épületeket, akkor a szakbizottságunknak nyilatkoznia kell, és meg kell néznünk azt, hogy kiadunk-e véleményt, vagy sem. Tehát az első szakaszban járunk jelenleg, és Holmájer asszony lesz az, aki beszámol erről a projektről, amely az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központra vonatkozik Stockholmban. El fogja mesélni nekünk Holmájár asszony azt, hogy foglalkozunk -e ezzel a kérdéssel, vagy úgy érzi-e, hogy esetlegesen ez problémás eset lesz, és ezért sokkal inkább részt kellene vennünk a folyamatban. Hogyha Holmájár asszony azt szeretné, hogy részt vegyünk ebben, akkor vitát kell majd folytatnunk a jelentésével kapcsolatban az elkövetkező alkalmak egyikén. Ezt csak a jegyzőkönyv miatt eh, mondom el, illetve az érintett intézmények eh, miatt. A 179-es cikk értelmében nagyon szigorúak a határidők, amit nem, tudunk, nem biztos, hogy be tudunk tartani a jelenleg, illetve a következő ülésünk között. De van egy Gentleman's Agreement, melynek értelmében a nyár egy semleges időszak, tehát a nyári szünet nem fog számítani, tehát így lesz elég időnk. már azt, hogy Mónika, tessék. Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon precíz felvezetést. az Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központ egy épületéről van szó. Ez egy olyan ügynökség, amelyet 2005-ben hoztak létre, és eh, a létrehozása óta rendkívüli mértékben nőtt ez az intézmény. Nagyon sok ügynökség van, amelyek csak növekednek, nem is tudjuk ezt ellenőrizni már, hogy miért, hogyan nőnek, mennyire nőnek, és ebben az ügynökségben is 400 munkahely lesz 2011-re, és ehhez helyre van szükség. Azt tervezik, hogy most konkrétan rátérjek a projektre, hogy és hogy a Stockholmi Egyetem mellett kívánnak majd egy új épületet építeni, és lesz egy bérlő is Svédország részéről. Az új épület, a régi épületet már ö, ö, kibérelték, és lesz egy üvegtetei is az új épületnek tehát két épület béléséről van szó, ekkor kapcsolódott be a költségvetési hatóság. 2008-ban egy harmadik épületet béreltek, akkor a költségvetési hatóság, hatóságot nem vonták be. Ennek a bérletek 2018-ig tart, most már kényszerhelyzetben vagyunk, nem lehet még egy épületet bérelni. Hogyha még egy újabb épületet keresgélnénk, akkor akkor is tovább kellene fizetnünk 2018-ig a bérleti díjakat. Ez egy kicsit kellemetlen ez a helyzet, mert ugye a döntéseink elavultá válnak. Tehát lehet, hogy igazából nincs is döntési lehetőségünk. Úgy gondolom, hogy szeptemberben egyértelműen ki kell mondanunk a problémát, és egyértelműen meg kell fogalmaznunk azt, hogy nem elfogadható. Ez nem lehet egy olyan helyzetbe kerülnünk, ahol igazából nem tudunk már dönteni, ez gyakran előfordul itt a Költségvetési Bizottságban, és ezért úgy gondolom, hogy írásban is le kell ezt szögeznünk. Hogy a költségekre kitérjek, 2009-ben 1,6 millió volt a költség, 190 7 euró volt négyzetméterenként a bérleti díj, 1100 négyzetméter a terület, és 279 munkahely van itt. Majd amikor 400 munkavállaló lesz, ennyire fog nőni, akkor valószínű, hogy lesznek konténerépületek is. Ezt azonban nem lehet hosszú távon fenntartani. Lesz egy új leasing szerződés már az új épület esetében, és az új szerződésben lesz egy úgynevezett break-up záradék, mert az ügynökségek 2015-ig vannak legitimálva, de szerintem több lesz. A jelenlegi szerződésben nem lesz ilyenfajta záradék, ami jó az épületben, az az, hogy az egész ügynökség egy helyen lesz, struktúrált az épület, és eh, a megfelelő területet hatékonyan kívánják kihasználni, sőt csökkenteni is kívánják, és ez lesz a helyzet, hogy nem egészen 1,6 millió lesz, hanem 2,999 eh, millióra lesz szükség, és 2014-től már 1,2 millióra lesz szükség, és 1200 nézetméter 12 nézetméter lesz a terület, és ahogy mondtam, összességében 400 állás, munkahely lesz itt. Valószínűleg 2013-ra fog lezárulni a konstrukciós 2014-től lehet ezt eh, igénybe venni. Az átlag bérleti díjat 236 euró lesz, eh, nézetméterenként lesz még egy plusz eh, probléma is. Az ügynökség az átlag bérleti díjat 1500 2500 svéd koronában négyzetméterenként szabta meg, tehát svéd koronában van meg ez a, az ár. Tehát pontosabban 2253 svéd korona nézetméterenként a, a járvényvédelmi központnak a bérleti díja. Ez a felső határt jelenti, és úgy tűnik, hogy ez a bérleti díj összehasonlítva is az átlagos bérleti díjak fölött van, ami ugyancsak problémát jelent, és kritikailag kell ezt szemlélnünk. Azt javasolnám, hogy az ügynökségekkel kapcsolatban az Európai Betegség Megelőzési Központtal kapcsolatban legyen egyfajta jelentés, és hogy az Európai Bizottságnak egyértelműen elmondjuk azt, hogy mindig van valamilyen fajta komplikáció az ügynökségek kapcsolatban, vagy nem tartják be a pályázati felhívásokat. Svédországnál bérlünk egy épületet, amely a legfelső határnál van, minden rendben van egyébként, a környezetvédelem energia szempontjából mindent megtettek, amit el lehet képzelni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy rossz épületet bérelnénk, ez, ez tényleg egy nagyon jó épület, de igazából nem koordinált a növekedése az ügynökségeknek, nem koordinált az eljárás az épületeknél, az ügynökségeknél, tehát itt mindenképpen véleményt kellene megfogalmaznunk, megfogalmaznunk, és arra kérném a szakbizottságot, hogy szeptemberben adjunk véleményt el, erről. Merci de ce rapport très précis, Madame le rapporteur. Köszönöm szépen a jelentés nevőnek. Annyi Jensen szeretne kérdést feltenni, tessék. Nem kérdést szeretnék föltenni. Uh, I think she's done a very good work and Teljesen támogatom a jelentéstevőt, kiváló munkát végzett, és kiválóan bemutatta ezt a témát. És egy kérdőívet készített, amely minden esetben használható lesz, ez egy nagyon jó dolog, ugyanis tudni fogják a kollégák, hogy mivel kell szembenézni. Elvi kérdésről van itt szó. Lehet, hogy Stockholmban egy kicsit véletlenszerűbben folytak a dolgok, mint máshol, eh, de nekem az a tapasztalatom, hogy újra és újra sor kerül ezekre a véletlenszerű dolgokra. Úgyhogy jó lenne valami elvi megközelítést eh, használni. Eh, erről a témáról készült tehát egy vélemény, de ez a vélemény önmagában alapvető elveket is jó lenne, hogyha tartalmazna. Hiszen intézményközi bizottságban vagy intézményközi szinten foglalkozunk az ügynökségekkel. De a mi intézményünk önmagában is használ épületeket, ingatlanokat, úgyhogy támogatom ezt. Enne köszönöm, Bokros úr, tessé. Röviden, mert teljes mértékben támogatom mind Mónikát, mind Ann a hozzászólásaikban. Amikor ingatlanról van szó, mindig van valami szabálytalanság. Nem átlátható a dolog, a közbeszerzés mindig sor kerül valamilyen zördülésre, vagy zökkenőre, és az Európai Uniós pénz pedig nem megfelelően, nem hatékonyan költjük el. Úgyhogy a jelentéstevő által javasolt álláspontot kellene elfogadnunk, és ezt az eljárást kellene alkalmaznunk. Nagyon sok pénzről van szó, és hogyha nem bölcsen és hatékonyan kezeljük ezt a pénzt, akkor ez a mi politikai felelősségünk lesz. Köszönöm. Köszönöm, Bokros úr. Én is azt gondolom, hogy a jelentéstevőnknek igaza van, és ezen ügynökségen kívül is általános szinten is felmerül ez a probléma. Ahogy Anne ezt mondta, az intézményközi munkacsoportban, amely az ügynökségekkel foglalkozik. Minden egyes alkalommal, amikor a szabálytalanságok megelőzéséről beszélünk, egyre több pénz merül fel, egyre több a nehézség. Tehát A Sanzelizén Párizsban néhány évvel ezelőtt volt um, egy um, ember, egy humorista, uh, aki, uh, aki fehér port árult, és azt mondta, hogy ezzel a porral az elefántokat lehet elízni, uh, előzni. És a, ez, a elő kérdezték, hogy na de minek árul ilyen port, hát nincsenek is itt elefántok, és erre mondta a, e, ez a személy, hogy hát látja, mennyire hatásos ez a por. Nos, a jelentéstevőnk azt javasolja, hogy véleményt fogadjunk el, ki van mellette, ellene, tartózkodás, kiváló, Holmeyer asszony, akkor ezzel a kapcsolatban készít egy véleményt. Nincs túl sok időnk, kedves kollégánk, és van egy kis jelentés itt még Kálfin úrtól, és aztán Reimer Bőge, Bőge fogja lezárni a témát. A jelentéstevőt kérdezem, kérem, hogy gyorsan mutassa ezt be, a banánra vonatkozó jogalapról van itt szó. Szeptember 13-án a következő ülésünkön el kell, hogy készüljön már ez a vélemény, és kérdezem Kálfin úr, urat, hogy megvan-e ez a jelentés. Egy ez a e, téma nem annyira a banánra vonatkozik, mint a banánt termelő országokra. Két dolog van, amelyeket szeretnék itt felvetni. Az első nagyon jó okunk van arra, hogy egy ilyen döntést fogadjunk el, hiszen az Európai Bizottság támogatja ugye a banán termelő országokat, akácsi országokat. E, azonban a WTO figyelmét felhívták erre a kérdésre egyes országok, mondván azt, hogy ez a eh, támogatás szembe megy a eh, legnagyobb kedvezmény elvében eh, részesülő országokra vonatkozó politikával. Nos, tehát az Európai Unió elvileg megsérti ezt a politikát úgyhogy az Európai Unió nem adhat adóösztönzőt a banán termelő országoknak. Ezért úgy tűnik, hogy a célunk az, hogy a gazdaságukat, ennek a struktúráját, ennek a megvá- struktúraváltását támogassuk. A kérdés az, hogy továbbra is támogatjuk-e ezt. Én azt mondanám, hogy igen, mert miután a WTO megtiltotta a támogatás, közvetlen támogatás nyújtását, valamilyen más segítséget kell nyújtani. A kérdés az az, hogy hogyan finanszírozzuk ezt a tevékenységet. A tanács elutasítja azt, hogy 2013-ig alkalmazzuk ezt az eszközt. 150 millió euróról van szó. Az Európai Tanács elfogadja, a, el, utasítja a rugalmassági eszköz alkalmazását ezeknek az intézkedéseknek a támogatásával kapcsolatban. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy, hogy két eszközt használjunk, egyrészt a tartalékok vagy három eszközt, az eszközök kijelölése, a tartalékok alkalmazása, illetve rugalmasság, de hát ezt meg nem támogatja a tanács. Azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan nézzünk szembe ezzel a problémával. Két opció van. Az egyik az az, hogy hogy ha előre látható ez a dolog, akkor nem kell a rugalmassági eszközt alkalmazni, viszont akkor a rendes költségvetésben kell összegeket elkülöníteni erre a kérdésre, ismerve a WTO ellenkezését a támogatással kapcsolatban, de ez nem történt meg. Úgyhogy a rendes költségvetési eljáráson kívül kell tovább folytatnunk a tárgyalásokat a kérdésről, tehát a rendes költségvetésben nincs erre pénze. pénz. Ami a rugalmassági mechanizmust illeti, ezt ki kell használnunk, mert úgy kell tekintenünk erre a kérdésre, mint váratlan intézkedésre, vagy nem tervezett intézkedésre. Már eleve ugye ellentmondás van az Európai Bizottság álláspontja és a tanács határozata között, ugyan, ugyanis a tanács nem támogatja a rugalmasság alkalmazását. Ebben az összefüggésben kell döntést hoznunk. Azt javaslom, hogy küldjük vissza az Európai Bizottságnak ezt az egész anyagot, és kérjük tőlük, hogy javasoljanak egy másik finanszírozási lehetőséget. Például konkrétan, hogyha úgy tekintjük, hogy, ez váratlan esemény, akkor a rugalmassági mechanizmusnak kell vonatkoznia rá és nincs szükség az alapok újra csoportosítására, vagy pedig a marsok kihasználására, felhasználására. Tudom, hogy ez nem lesz túl könnyű, ezt a tanács nem fogja könnyen elfogadni, de egy olyan döntés lenne ez, amely a parlament döntéseinek a következetességét támasztja alá elvi szinten kell megközelíteni ezt a kérdést. Hogyha a költségvetési eljáráson kívül merül fel egy dolog, akkor az a arra vonatkoznia kell a rugalmasságnak. Hogyha nem váratlan, akkor pedig bele kellett volna venni már előre a költségvetésbe. A bizottságnak ugye folytatnia kell a tárgyalást a tanácssal, és legalább ezzel az alapok jobb elosztásáról tárgyalhatnak. Az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy minél gyorsabban eh, folytassa le ezeket a tárgyalásokat, mert a pénz fele, amelyet szeretnének felhasználni arra, hogy az akácsi banántermelő országoknak segítsünk, ez erről idén kell dönteni, és hogyha ez nem történik meg, akkor az egész programot, az országokat segítő eh, programot eh, megkérdőjelezhetjük. Lász, Sorján Lászlóval és Reimer Bőgével együtt egyeztettünk a témáról, és két döntés van még, amelyet, fel, amelyet meg kell hoznunk. Ez a javaslat tehát a parlament döntéseivel egy döntéseinek megfelelnek. Tehát összefoglalva egy mondatban az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy egy új javaslatot, javaslatot nyújtson be, kiegyensúlyozottabb javaslatot, és hogyha váratlan dolgokról van szó, akkor inkább a rugalmassági eszköz használják, és ne pedig az alapok újra csoportosítását, vagy átcsoportosítását. Köszönöm. Nos, már többször beszéltünk a banáról, úgyhogy ez egy máshogy meghábozott banán tulajdonképpen, de még mindig ugyanaz. Már beszéltünk a három oldalú egyeztetésen, a tanácson és az Európai tanácsal és a bizottsággal, a bizottság a két intézmény között van. A kezdeti álláspont az volt ugye, hogy a parlament a rugalmasságból akarja finanszírozni 100%-ban ezt az eszközt, a tanács 100%-ban az átcsoportosításból, és a bizottság a kettő közötti javaslatot nyújtott be. De nekünk úgy tűnt, hogy az Európai Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott. A jelentéstevőnk emlékeztetett arra, hogy szeretnénk gyorsan megoldásra jutni. Nem arról van szó, hogy a kedvezményezett országok ellenében akarunk időt nyerni. A parlament támogatja ennek a segítségnyújtásnak az elvét, a modalitását, az összegét is, tehát nem kérdőjelezzük meg az, az összeget, és szeretnénk minél gyorsabban segíteni. Úgyhogy nem, nem azért járunk el úgy, ahogy eljárunk, hogy időt nyerjünk vagy veszítsünk, hanem egyszerűen mert elfogadható finanszírozási módot szeretnénk találni. Well, I can agree with the chairman. We're not... Egyetértek az elnökkel, egyáltalán nem időre játszunk. És tényleg nagyon-nagyon nyomás rajtunk, és szeretnénk a banánügyben megoldásra jutni. Ez valóban egy fontos eszköz nem arról van szó, hogy mi nem támogatnánk ezt az eszközt, vagy nem támogatnánk ezt a programot, de egyetértek Kálfin úrral, valóban ez a megfelelő út, és ez a megfelelő eljárás. Ez tényleg így van. Vagy foglalták volna bele a költségvetésbe, vagy meglepetés, és akkor rugalmassági eszköz. Eléggé szembetűnő, hogy az Európai Bizottság mindig a kísérleti projektből és előkészítő intézkedésekből talál átcsoportosítási lehetőséget. Itt most a Fekete-tengeri program, vagy a, a technológia transfer, az orvostudományi technológiai transfer programokból találták meg azt a lehetőséget, hogy innen elvehetnek pénzt és átcsoportosíthatják de elég nagy összeget vesznek el egy másik jegyzőkönyvből is, a mégpedig a cukortermelő országoktól. E, pedig a cukortermelő országoknak, vagy a cukor előállító országoknak e, adtunk pénzt azért, mert elvesztették a kvótákat, fel kellett adniuk a kvótákat, és most a cukorról a banánra e, csoportosítjuk át a pénzt nem értem, hogy miért nem költötték el ezt a pénzt. Én támogatom Kálfin úr álláspontját, csak szeretném eh, tudni, hogy mi van a cukorpénzzel. Köszönöm, Ann. Az Európai Bizottságot megkérjük, hogy válaszoljon erre a kérdésre. I think... Bokros úr. Azt hiszem, hogy a probléma még ennél is mélyebbre hat. Fontos az, amit Iváló mondott. A VTO döntött, világos döntést hozott arról, hogy ez a típusú segély, amelynek a lényege az volt, hogy az alkácsi országoknak segítsen, ezek korábbi brit vagy francia gyarmatok voltak, nem spanyol, Ekvádor nincs közöttük, tehát világosan torzítja ez a versenyt. Egyes országok tehát profitáltak ebből, mások nem. Az alapvető elv, tehát az most nem, nem az, hogy átcsoportosítsuk a pénzt, és máshogy használjuk föl, hanem ez, ennek az egész dolognak a megoldása nem a banánra kell, hogy vonatkozzon önmagában. Ha van egy ország, amelynek segítségre van szüksége, akkor külön alapon kell erről döntenünk, annak alapján, hogy ez az ország ezt megérdemli, vagy, vagy, vagy nem teljesen függetlenül attól, hogy cukorról, vagy, vagy banáról, vagy miről van szó. És meg kell állapodnunk abból, hogy honnan jön a pénz, mi a finanszírozás forrása, és világosá kell tenni, hogy a WTO szabályainak ez megfeleljen. Köszönöm, kedves kollégám! Azonban mindemellett tudnunk kell, hogy milyen egyezményt, egyezményt fogadtunk el, és az egyezmény részleteit nem függetlenül attól, hogy végül is ezt az egyezményt elfogadjuk, vagy nem. Tessék, jelen szúr következik. Si mes propos se recoupent avec ceux déjà faits auparavant, je vous prie de m'excuser s'il y a des redites. Köszönöm, elnök úr, hogyha az, amit mondok, mm, végül is vonatkozik, vagy ugyan az, mint amit a többiek mondtak, akkor elnézést kérek, nem tudtam itt lenni az egész vita alatt, mert egy másik szakbizottságban is folyik egy fontos vita. Ön beszélt egy egyezményről, ugyanis két, de itt két egyezményről van szó. A VTO-nak tisztáznia kellett, a vitarendezési fórumon, e, e, vagy tehát döntés hozott a WTO a vitarendezési fóruma egy egyezménnyel kapcsolatban, és e, ez a panel, vagy ez a fórum hozza meg a politikai döntést, nem pedig a politikusok. Azt hiszem, hogy az első opció a legjobb, ami az egyezményt illeti. Teljesen világos, hogy a nem akácsiból érkező banánokra vonatkozó import tarifa csökkentése nem lesz semleges hatása, tehát gyakorlatilag hatással lesz az akácsi országokra. A Latin Amerikából érkező banán importjáról van szó. Erről már beszéltünk, mondja az elnök, kérem összefoglalva szóljon hozzá, röviden szóljon hozzá, mert nincsen túl sok időnk, kérem inkább a véleményét mondja el. Igen, igen, nagyon röviden, akkor erre kitérek. A, én a fejlesztési ö, együttműködési eszköz jelentéstevője vagyok, és egyes or, ezek, ez szerint egyes országok jogosultak a támogatásra, 190 millió euróról van szó, az Európai Bizottságnak kell az egyes országokkal megegyezésre jutni, és ezek az külön megegyezések függnek az egyes országok pénzfelvételi lehetőség, lehetőségétől, vagy segélylehívási lehetőségétől. A ma pénzt projektek vagy programok támogatására állítjuk rendelkezésre, de minden esetre megpróbáljuk a, a nehéz helyzetben lévő országok szükségleteit kielégíteni, amennyire lehet. Ami a banánt illeti, a termeléstől a végfelhasználásig tartó utat megvizsgáltuk, hogy ki vesz ebben részt, és ez érdekes. Az alkácsi országok az Európában fizetett fogyasztói ár 1,5%-át kapják meg mi tulajdonképpen a 190 millió három, éven, eh, eh, három év alatti elosztását támogatjuk, de végig kell gondolnunk azt, hogy a pénz eh, hogyan, tehát a, a generált pénz, amely a banántermelés során keletkezik, azt hogyan osztják el. Ehhez meg kell vizsgálni az egész termelési és marketing láncot, amely a banánra vonatkozik. Tehát itt lennének bizonyos kompenzációs eszközök, amelyek inkább vagy jobban tudnának segíteni az alkácsi, banántermelő alkácsi országoknak. A másik dolog, meg kell néznünk ennek a kompenzációnak a referencia időszakát. De ez a referencia időszak ne legyen túl nagy, vagy túl hosszú, és legyen közel a jelenlegi időponthoz. feladatunk az, hogy eredményt produkáljunk. Vannak olyan országok, eh, amelyek akiket eh, nagyon hátrányosan érintettek a legutóbbi döntések, eh, nekük segítenünk kell. A, meg kell próbálnunk egyértelműen és gyorsan reagálni, hogy az alkácsi országok ne várjanak túl sokáig. Köszönöm szépen, Súrjá László. Uh, Mr. Chairman, I think that... Uh, Elnök úr, úgy gondolom, hogy a Költségvetési Bizottságban ülünk, ugye, és a legfontosabb feladatunk az, hogy uh, megoldást találjunk egy problémára. Eddig mit csináltunk? Politikai üzenetet uh, küldtünk. Senki nem gondolhatja, hogy a végén a rugalmassági eszközből tudjuk finanszírozni az egész dolgot. Én azt mondtam, hogy a száz százalékot a rugalmassági eszközből kell finanszírozni. Ez tulajdonképpen a tanácssal szemben értelmetlen ez, a, ez az üzenet, mert a, a tanács 0 százalékot javasolt a rugalmassági eszközből. Az Európai Bizottság a kettő között volt, de ahogy Anne elmondta, elfogadhatatlan költségvetési sorokból akarták az átcsoportosítást megvalósítani. És a rugalmassági eszköz százaléka, százalékos aránya is túl alacsony volt, véleményünk szerint. Na most, hogy itt mit tehetünk? A legnagyobb probléma az, hogy van itt egy nemzetközi egyezmény, amelyet a költségvetési hatóság megkérdezése nélkül fogadtak el. És ezt a problémot, problémát meg kell oldani hosszabb távon. Nem szabad ezt megismételni, ezt a problémát. Az Európai Bizottság szokásává vált az, hogy kezdeményezzen dolgokat anélkül, hogy megfelelő költségvetési háttérrel előkészíteni -e ezt. És ez elfogadható. Úgyhogy most éppen a zajkeltés folyik. Egy kicsit próbálunk előrelépni. Remélem, hogy az Európai Bizottság itt van és hallgat bennünket. Hogyha ők valami olyan dolgot javasolnak, amelyet a háromoldalú egyeztetés alatt a biztos javasolt, és akkor én ezt elleneztem, elleneznem kellett. Ugyanis az volt az alapelv, hogy vagy mindent elfogadunk, vagy semmit. Lewandowski úr azt javasolta, hogy a nem fizetési részét, e, részében megállapodhatunk az átcsoportosításnak, és aztán később benyújtanak egy másik javaslatot. Az három oldalú egyeztetés során nekem nem volt, nem terjedt ki arra a mandátumom, hogy ezt elfogadjam. De hogyha nincs ö, mozgástér az elkövetkezendő időszakban, akkor egy köztes megoldást elfogadhatunk. Nem a teljes 75 milliós esz, ö, euróra vonatkozó teljes összegre, de egy bizonyos részére, vagy nagy részére ö, olyan költségvetési sorokból való átcsoportosítással, ami nem jár túl nagy fájdalommal. Hogyha ez a szakbizottság támogatja ezt a megközelítést, akkor ez tulajdonképpen a mi jó szándékunk jele, hiszen ezzel azt mutatjuk, hogy nem akarunk időre játszani, el vagyunk el vagyunk kötelezve, amell, elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk ezeket az országokat. Tehát a jó szándékunk demonstrálása érdekében én a költségvetési oldal jelentéstevője nem fogom ellenezni ezt a gondolatot. Időközben halad előre ez a folyamat. Teljesen világosan kell fogalmaznunk, hogy lehet az, hogy nemzetközi egyezményt fogadnak el jogalap nélkül. Ezért ez mégiscsak furcsa és ez általában az Európai Unió jó hírének árt, hogyha nemzetközi egyezményt fogadnak el, és aztán nem tudnak fizetni. El kell kerülnünk tehát azt, hogy ezt szemünkre hányják. Ha jól tudom, ez a 75 millió az egyezmény részét képezi, hogyha az év végéig nem tudjuk menedzselni ezt a problémát, akkor, akkor az egyezményet nem tartottuk be. Ez azt jelenti. Ki ok, ki okolható ezért a helyzetért? Hát nem a Költségvetési Bizottság, nem mi hoztuk létre ezt a helyzet, helyzetet. Mi rugalmasak vagyunk. Azt mondjuk, hogy egyrészt a rugalmassági eszközből lehet finanszírozni, és részben rugalmasak vagyunk átcsoportosítással kapcsolatban is, akkor, hogyha az átcsoportosítás nem olyan költségvetési sorokból jön, amelyek kifejezetten fontosak a parlament számára. E, még az eddigieknél is nagyobb rugalmasságot tudok tanúsítani, azért, hogy hogy előrelépjünk, de nem gondolom, hogy, az EU, hogy a tanácsi eredeti javaslata bármikor is elfogadható lesz számunkra. Köszönöm szépen a másik jelentéstevőnek. Akkor mindannyian hallottuk, a többi intézmény képviselője is, hogy kinyújtottuk a kezünket önök felé. Azt javaslom a kollégáknak, hogy ezt kövessük, ezt a témát. A jelentéstevők beszámolóját meghallgatták. Július 15-én délig lehet javaslatokat benyújtani, és elvileg szeptember 13-án el kellene fogadnunk ezt a jelentést, attól függően, hogy mi történik majd még szeptember 13-áig, ahogy ezt a jelentéstevőnk is elmondta, ahogy Súrján László is emlékeztetett arra, a, a, ahogy a háromoldalú egyeztetés során a költségvetési biztos milyen javaslatot benyújtott, abból indulhatunk ki, hogy még egy újabb javaslatot várhatunk, amely elfogadhatóbb lesz. Akkor ezt lezárhatom. Akkor mielőtt nyaralni indulunk, jön a az utolsó pont, Remer Böge fogja eh, bemutatni az összes napirendi pontot, eh, amelyek még eh, napirenden vannak, és ezt le kellene zárnunk még mielőtt a zár zárt ülésre sor kerül. Pénzügyi terv, Lisszaboni csomag, félidős felülvizsgálat, az európai költségvetés jövője, Reimer. Ja, vielen Dank. Ich kann es eigentlich heute relativ Köszönöm szépen, viszonylag rövidre foghatom magamat, hiszen másról nincsen szó, mint a már megállapodott eljárás nyomon követéséről, follow És a szóbeli kérdések tanács és bizottsághoz indít, intézett midterm review kapcsán intézett június is plenárisan feltett kérdések köztes jelentéséről. Egy köztes jelentés van tehát napi renden ma, egy interim jelentés, de be kell vallanom, hogy pénteken el akartam mindenkihez juttatni ezt a jelentést, de bizony, hogy a tisztelt házban néha zajlanak a dolgok, a tabling office időközben beavatkozott, és ezt nem tudtam, hogy egy interim jelentés, ez ugye a 81-es szik harmadik bekezdése a házszabályban, tehát az interim jelentés számára is eh, bizonyos formátumok vannak, amelyben a politikai szándék képzésnek meg kell jelennie. Tehát némiképpen csodálkoztam ezen az eljárásom, és lehetőségem volt, hál' Istennek, egy-két kollégával a szakbizottságban feltérképezni, megszondazni, mi lehet a frakciók véleménye, érdekes ötletekkel gazdagodtam. Ilyen módon tehát gyorsított eljárásban kell ezeket a ezt a dokumentumot még egyszer benyújtani, és vigyázni kell arra, hogy amikor adminisztratíven előre megadott formátumba kényszerüljük bele ezt a szöveget, a, nehogy bedarálódjék maga a tartalom. Tehát elnézésüket kérem a késedelem miatt egész egyszerűen nem ment másként a dolog. Hiszen a tervezett szándékának a formátum ellenére, vagy a formátum keretén belül is meg kell jelölnie. Másrészt, elnök úr, hát nem szívesen hagyom magam belekényszeríteni egy formátumba, főképp nem egy igazgatás által, és úgy gondolom, hogy az ilyen kérdések Kett a szakbizottsági elnökök el értekezletén kellene felvetni, hiszen az a kérdés, hogy hogyan kell, hogy kinézzen egy jelentés, hát ez ránk tartozik, hiszen bizony néha e fennállhat annak a gyanúja, hogyha valamilyen formátumba kerül bekényszerítésre, bealakításra egy szöveg, akkor ez a politikai jelentés tartalmat is megfogan. Tehát Annyit azért elértünk, hogy a Tabling Office-t a, integrálják a szakbizottságok titkárságába, és ilyen módon talán szinergia hatások jönnek létre, és az igazadási szükségesség, illetve az az igény, ez a kényszer, hogy igazodjunk a formátumokhoz nem lesz ilyen erős. Na ennyit szerettem volna előzetes megjegyzésként tenni, hiszen némiképpen nem tagadom, csodálkoztam hogy az Office milyen elvárásokat fogalmaz meg velem szemben. Nos, valóban azt tervezzük a mai vita alapján, július 21-e lesz a módosítók benyújtásának határideje, szeptemberben szavaz a szakbizottság, és a második plenárison szavaz a plenáris. Ugye nem lehet tudni, hogy a tanács részéről mi történik addig vagy sem, hogy sikerül-e majd a belga elnökséggel intenzív tárgyalásokat kezdeni, vagy sem. És azt sem tudjuk, hogy a tanács esetleg a SWIFT eljárásból még nem, hajlandó, nem volt-e hajlandó tanulni. Vagy volt-e hajlandó. Hiszen a Lisszaboni szerződés az intézményközi megállapodást úgy határozza meg, hogy minden érintett fél, a tanács, a bizottság és a parlament is egyet kell, hogy értsen, és a több éves pénzügyi keret a Lisszabon alapján megítélésünk szerint politikai, természetű átalakítást, igazítást igényel, nem csak technikai természetűt, ilyeténképpen a parlament egyetértésére is szükség van minősített többséggel. Ezért azáltal, hogy a tanács tárgyalási álláspontja nem áll rendelkezésre, helyes, hogy az interim jelentés útját választjuk. Válasszuk. Ugyanakkor az interim jelentés megfogalmazása során azon gondolat vezérelt engem, mondhatni vezérelte, vezette kezemet, hogy a kulcs üzeneteket a tanács és a bizottság felek közvetítsük, majd egy következő lépésben szeptember elején egy munkadokumentumot is össze akarunk állítani, és az itt a szakbizottságban lefolytatott tárgyalások alapján a bizottságnak a költségvetés és a több éves pénzügyi tervhez módosítókat nyújtunk be, amelyekben elmondjuk, hogy a Költségvetési Szakbizottság szempontjából hol várjuk el azt, hogy a bizottság módosítsa anyagát, és vonatkozik ez majd a tanácssal való kommunikációnkra is, hogy itt is megfogalmazzuk az álláspontunkat. Ezért. Tehát az volna a kérdésem, hogy a nagyon részletes pontosításokat, például, hogy a külügyi szolgálat igazítás, költségvetésének igazítására milyen eszközökre van szükség, vagy a flexibilitási instrumentumban milyen további eszközökre van szükség, vagy az olyan kérdések, hogy 2013-ig milyen eh, marzsokra van szükség, vagy az olyan kérdések, hogy milyen tartalékokra lehet szükség a 0,03%-os extra probléma, illetve a magas a flexibilitás <laughs> és a eljárások tekintetében milyen igények merülnek fel. Nos, az ilyen kérdések, az ilyen kérdéseket megítélésem szerint egy második kérdésben kellene megfogalmazni, amikor módosítókkal tesszük világosra, hogy milyen irányba akarunk tovább lépni. Talán most erre még egy picit korá, korai volna az időpont. Az előző napi rendi pont kapcsán mondottakat ismételhetem meg, amikor is az egyszerűsített eljárás, illetve az költségvetési eljárásba való erősebb bevonásról volt szó is, amiről a Kejfin és Súlyirán kollégák beszéltek, hogy mit is csinál a bizottság, az Európai Bizottság. És hogyan lehet a költségvetési, hogy, és hogy a költségvetési szervet esetleg egy nyomás alá akarják gyakorolni? Nos, hát el tudom képzelni, hogy ezen a területen is jobb együttműködést lehetne kialakítani a jövő számára, mert ez a tapasztalat világosá teszi, hogy így, ilyen módon nem lehet egymással dolgozni a jövőben. A bizottság az elmúlt hónapokban mindig így lépett fel, és más alapokra kell helyezni az együttműködésünket. Mire koncentráltam hát a szövegben? Nos, nem másra, mint arra, hogy világossá tegyük az egyes számokban, hogy szükségesnek tartjuk figyelembe véve az új kihívásokat és azt a helyzetet, melyel az európai költségvetési politika szembe került, szükségesnek tartjuk, tehát, hogy a több éves pénzügyi tervet revidiáljuk, áttekintsük. Világosá teszem, hogy az intézmények közötti eljárásban többet várunk el a tanácstól és a bizottságtól. Világosan utalok arra a szövegtervezetben, hogy az Európai Unió elegendő eszközzel kell, hogy ellássa magát, és itt egy keresztutalást is megjelenítettem a szövegben, miszerint abszolút nem elfogadható, hogy az európai költségvetés költségvetési fegyelmének elvét figyelembe véve nem elfogadható, hogy a tagállamok más eszközök a felhasználásával, mondjuk az EIB felhasználásával a közösségi költségvetési politika módszerét veszélyeztessék. Ez pedig egy olyan probléma, amely mind a jelenlegi tárgyalások során, mint pedig az elkövetkező években költségvetés politikailag megoldandó egyéni projekteknél, valamint a pénzügyi tervezet elkészítése során hatalmas, elénk tornyosodó kihívásként jelennek majd meg, is ennek megfelelő választ is igényelnek majd. Világosat teszem a szövegben azt is, hogy milyen alapokon állunk mi, és miért van szükség a Lisszaboni többéves pénzügyi, a Lisszaboni szerződés alapján többéves pénzügyi keret igazítására, és beszélek arról is, hogy a költségvetési prioritások pozitív és negatív szempontjait a költségvetési hitelesség szempontjából is fel kell vetni, és még egyszer kidomborítom azt, hogy új költségvetési kihívásoknak nem lehet csak átcsoportosításokkal megfelelni, vagy pedig a meglévő flexibilitási eszközök alkalmazásával megfelelni, Hogyha tehát a tanács vagy a bizottság részéről új javaslatok jelennek meg, akkor a meglévő több éves pénzügyi keret revíziója nélkül ezeken nem lehet választ adni. Azután Gyakran felvetül a kérdés, hogy az európai költségvetés holisztikus megközelítésektől hogyan lehet megerősíteni és kapcsolatát a nemzeti költségvetésekkel, valamint azt a kérdés, hogy mit jelent ez a nemzeti és regionális szint számára. Ezeket a kérdéseket is megjelenítem a szövegben. Ezen felül pedig a szeptemberben várható költségvetési review-ról is szólok, és még egyszer nyomatékkal szólok a tanács és a bizottság ellentmondásos viselkedéséről, melye mindig új javaslatok beterjesztésében ölt testet a banán egyezményre utalhatok például érzékeltetendő ezt a visszás viseltetést. Arra viselkedést, arra számítunk, hogy a külszolgálat és a további kérdésekről szóló vitát ebbe a fázisba kellene beépíteni, vagy különben három szorító költségvetési eljárás áll majd velünk szemben, és úgy gondolom, hogy mind a tanácsnak, mind a bizottságnak meg kell értenie, hogy ez egy pozitív, konstruktív együttműködést tesz szükségesé három intézmény között, és ez a biztos költségvetési politika záloga. Grundlage um, darstellt. Um, és nem csak záloga, hanem közös alapja is. A rugalmasságok, a tartalékok és a marzsok kérdését is felvetem a dokumentumban. És úgy gondolom, hogy a nyári szünet eh, során elgondolkodhatunk azon, hogy eh, a 0,03 százalékos GDP alatti revízió lehetőségét hogyan lehet körvonalazni, és hogyan lehet a tárgyalások elején a flexibilitás ezen kereteit biztosítani, hogyan lehet tehát az ellen fellépni, hogy a flexibilitás ne vesszen el, a rugalmasság ne merevedjék meg, és hogyan lehetne tehát megoldást találni kihívásra. Persze mindez attól függ, hogy milyen marzsokat, milyen tartalékokat és milyen flexibilitási eszközökre van szükség ahhoz, hogy minimális módon biztosítani tudjuk ezeket a feladatok ellátását. Ez egy olyan speciális probléma, melyet a 0,03% speciális részében taglalunk azáltal is, hogy, illetve próbálunk megoldani. Azáltal is, hogy a javaslatok megoldását keressük. Az árnyék költségvetés kérdéséről felbeszéltünk már, én itt egy paragrafusban szólok a stabilitási mechanizmusról, illetve a stabilitási csomagról, és nyomatékkal utalok arra, amiről épp az imént cseréltünk eszmét, jelesül, hogy amennyiben a mechanizmus működik, és amennyiben a garanciákat az érintett felek megadják, akkor egy adhok revízióra van szükség, és politikai szinten az európai a, a, a parlamenten belül megállapodásra kell jutni annak érdekében, hogy megfelelő együttműködést biztosítsunk az intézmények között, mely átlátható is. Úgy hiszem, hogy a parlament e példa kapcsán világosá és nyomatékossá teszi, hogy igen, felelősség teljesen bánunk az egyes kérdésekkel, és hogy a tanácstól és a bizottságtól is felelősség teljesebb viselkedést várunk el a e kérdések kapcsán, azaz tehát az Európai Parlamenttel való kapcsolattartásuk során. Kérem a frakciókat, hogy alaposan mélyedjenek el a dokumentumban, fogalmazzák meg a módosító indítványaikat, azután szeptember elején, még a szakbizottsági szavazás előtt elegendő idő áll majd rendelkezésünkre, hogy azon a kérdéseket, melyekben felhorgatta a vita iránti igény kellőképpen megvitatva, megnyugtatóan rendezve simítsuk el, és így a konkrét módosítók sokkal gazdagítva tudjuk ezt a szöveget elfogadni. Úgy hiszem tehát, hogy egy több lépcsős eljárásban érdemes eljár, eljárni. Elnök úr, hát néhány rövid szóban ezt szerettem volna mondani. Köszönöm. Merci, cher Reimer, c'est très, très précis. Köszönöm szépen. Ez nagyon Nagyon pontos és nagyon intelligens megközelítés volt. Úgy gondolom, hogy teljesen világos, hogy amennyiben a parlament folyamatosan nem um, őrködik, nem jön létre a közö, középidős áttekintés. Tehát valóban a tanács kérését támogattuk, annak érdekében, hogy a középidős áttekintés záradékot a pénzügyi, a 2007-2013-as pénzügyi tervidőszakról szóló tanácsi rendeletbe beemeljük. És a kap öm, és más szakpolitikák öm, áttekintését is középidős áttekintését is. Tagállamok kérésére, például Egyesült Királyság kérésére hajtottuk végre, most meg pedig a tanács teljes amnéziába zuhan. Tehát, hogyha hozzánk fordulnak, akkor um, igyekszünk válaszolni, de feledékenységre nincs orvosság. Szokatlan ez a dolog, de nagyon sok további kiegészítő ok jelent meg amelyek 2006-ban még nem voltak ismertek, a középidős áttekintés érdekében. Egyrészt a Lisszaboni szerződést elfogadták, új jogköröket adott ez, 2006-ban ugye még nem volt Lisszaboni szerződés. Nem is számítottunk akkor még arra, hogy új szerződés jön létre. És azután persze a krízis, hát erről nem is kell beszélnem, ez is egy teljesen új szempont. Valamint a 2007-es bővítés, és még sorolhatnám a 2006-ban nem ismert okokat. Igen, Nat hát Calvin kollégia még nem is ült itt körünkben, akkoriban ugye 2006-ban. Hát igen, igen. Ő is meg akarja kapni részesedését a pénzből. A tisztességesen nekiáró pénzt. És ezeket a szempontokat figyelembe kell venni. Szeptemberben kell megvitatni ezt, a vita, ezt az anyagot. Két módosítót terveztünk itt ezen a területen. Például abban a programban, amely a bizottság számára olyan fontos, vagy abban a programban, amelyet a tanács preferál. De nem így járunk el. Nem így járunk el, hanem minden lehetséges csatornát köz, és magáncsatornát felhasználunk arra, hogy a tanácsnak és a bizottságnak nagyon világos üzenetet adjunk át, és ez az üzenet a köztes, az interim jelentésben is megjelenik, amely egyebiránt egy szóbeli kérdés után került megfogalmazásra. Emlékeztettek mindenkit a, a határidőkre, fel kell gyorsítanunk a munkát azért, hogy a legnagyobb hatást fejtsük ki munkánkkal, és Reimer jelentésének jelentéséhez a módosítók benyújtásának határideje július 21-e. Tehát még pár napja mindenkinek van. A szakbizottság szeptember 13-án szavaz a bőge jelentésről, és így a szeptemberi második plenárison szavazna plenáris róla. Többen kérik a szót, és maradt még 20 percünk. Anni Jensen kapja meg először a szót. Tessék, Anni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Reimárnak türelmét és álhatatosságát, melyel ezt a kérdést vitatja meg. Az a benyomásom, hogy újton újra felvetjük a felvetéseinket, és semmi sem történik, se a bizottság, se a tanács nem reagál. Tehát tulajdonképpen mindig vissza gurul a labda, amit ér felünkre. És azt hiszem, hogy nyakasnak kell maradnunk. Nem adhatjuk fel a dolgot. Reimár meglehetősen szerény volt a szöveggel, és elmagyarázta, hogy miért kaptuk meg a szöveget, de úgy gondolom, hogy a szöveg valóban pontosan tükrözi azon eszmecseréket, amelyeket az írásos kérdés kapcsán és más kérdések kapcsán folytattunk le. A szöveg tükrözi, tükrözi a frusztrációnkat is, és egyet különösen ki szeretnék emelni – ez a, az ITER projekt, a fúziós energiás projekt. Hosszú ideje napirenden van ez a kérdés, és most, amikor a tanács egy ajánlattal lépett elő, mondván, hogy 2013-2014-ben másfél milliárdot irányzunk ide át azáltal, hogy más projektektől veszünk el pénzt a hetedik keretprogramban. Nos, azt hiszem, hogy ezekről a kérdésekről vitát lehetne nyitni, amennyiben idén vagy az elmúlt években a programok adul költekeztek volna, nem hívtak volna le minden rendelkezésükre álló pénzt. De hát ez nem így történt. Ilyen módon a 2020-as stratégiában, és ezt is kell látnunk, mind a tanács, mind a parlament világos prioritásokat fogalmazott meg. És hát látni kell, hogy húsba vágó, hogyha elveszünk más programoktól pénzt a fúziós energia érdekében, bár ezt is fontosnak tartjuk, csak ennek a programnak a kimenetele bizonytalan. És meglehetősen aggályosnak tartom, hogy kvázi nyomást gyakorolnak a ház elnökére, hogy módosítsuk a költségvetést. Én úgy gondolom, hogy a bizottság nem a megfelelő utat járja és választja e kérdések kezelése érdekében, és igen frusztrálónak tartom, hogy nem figyeltek arra, amit Lewandowski úrnak mondtunk, amit tőle kértünk, amikor belőle biztos lett jelesül, hogy mostanra már meg kellett volna kapnunk a középidős áttekintésre vonatkozó javaslatot, amely egyébként nem csak nekünk volna előnyös, de bennünket segítene, hanem a bizottságot is annak a megítélésében, hogy milyen lehetőségek merülnek fel a pénzügyi tervidőszak utolsó égeiben, milyen rugalmasság nyílik meg. Nem csak az a cél, vagy az a benyomás keletkezhet, mintha több állandóan túl akarnánk lépni a plafonokat, de figyelembe véve a tagállamok gazdasági helyzetét, valóban minden egyes programon végig akarunk menni, látni akarjuk, hogy hol mi nem működik, hol nem hívták le az összegeket, hol érdemes új prioritásokat kialakítani, és ez alapján akarunk megoldást találni de nem úgy, hogy különböző rész, meg rész-rész kérdéseket dobnak az asztalunkra, kérdéseket taglaló kéréseket csúsztatnak elénk, mondván, hogy bódincsatok rá. Nem, úgy hiszem, hogy valóban a mid-term review-ra, a középidős áttekintésre most van szükség, és a bizottságnak igenis választ kell adni arra, hogy Lewandowski biztos jelölt ígéretének miért nem tett eleget, botrányosnak tartom, hogy a bizottság anyaga még nem készült el. Köszönöm szépen, Ann. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy miután Lewandowski-t meghallgattuk, ő a magát, ígéreteket tett. Nos, a módosítók benyújtásának határideje július 22-e, július 21-e ugye a belga nemzeti ünnep, már láthatóak a padóta előtti készületek, előkészületek. 21-én a parlament zárva lesz, de 22 e rendes munkanap lesz itt a parlamentben. Igen, elnök úr, köszönöm szépen, mondja a felszólaló valóban a nyomást fenn kell tartanunk. Ezek nagyon súlyos és komoly igények, amelyekkel egész egyszerűen valamit kezdenünk kell. Kezdődik ugye a szóbeli kérdéssel, aztán jön a köztes vagy az interim jelentés. Úgy gondolom, hogy az egész Parlament támogat bennünket ebben, hogy a nyomást fenn kell tartanunk. És meg kell fogalmaznunk üzenetünket a tanács és a bizottság irányába. Meg szeretném köszönni Bőge úrnak a nagy munkát, amelyet végzett, és a jelentés tervezete elkészítését. Nagyon örülök annak, hogy a legtöbb javaslatot, melyet eljuttattunk hozzá, igyekezett beépíteni a szövegbe, nagyon örülünk tehát annak, hogy ez a tervezet részévé váltak a felvetéseink. Általánosságban egyetértünk, persze a nüanszokban, a finomságokban esetleg vannak véleménykülönbségek, van, amit más színben látunk, és természetesen szükség szerint módosítókat is be fogunk nyújtani. Egyetértek önnel azzal, hogy a jelentés legyen egyszerű, és világos. És nem szabad túlterhelni a jelentést, hiszen biztosítani kell, hogy az álláspontunk világos. Úgy gondolom, hogy a flexibilitás, a rugalmasság kérdését tovább meg kell világítani, ez egy vitális jelentőségű kérdés a pénzügyi perspektíve számára, valamint a következő pénzügyi tervidőszakok számára. Tehát a tanács álláspontját a rugalmasság tekintetében figyelembe kell venni, de ezen túl, ezen felül a Költségvetési Bizottság javaslatára van szükség a rugalmasságról azért, hogy a tanács és a bizottság világosan lássa, hogy milyen szándékoink vannak. Az álláspontjaink persze nem teljesen fedik egymást, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a jelentés a legnagyobb támogatást kapja meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hárman kérték a szót. Elga Trüppel először, és um, ezzel a női szellem is fellángol. Majd köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Remár Bőgének a jelentés bemutatását. Ezzel kezdem, hogy amikor az Európai Parlamentbe kerültem, és a Költségvetési Szakbizottságba kerültem, nem hittem volna, hogy folyamatosan az intézményi hatásköri vitával fogunk foglalkozni és most a Lisszaboni szerződéssel új jogokat szerettünk, szereztünk, és minden, és így különösen felháborító, hogy a törvényé vált eh, előírásokra is fittyet hánynak az intézmények. És persze arra is gondolok, hogy az egész európai projekt elfogadottsága szempontjából is milyen káros ez. És valóban a polgárok kevésbé eh, támogatják majd az Európai Uniót a viták láttán. Nem hittem volna, mondom, amikor képviselő lettem, hogy ez így történik. Sokkal inkább azt hittem, hogy az egyes intézmények egymás között felül, egymással felül bánnak. A második probléma, és Rá már beszélt erről, úgy gondolom, hogy ez egy politikai csőd nyilatkozat. Nézzük meg a költségvetési vitákat, lássuk a több hónapos procedúrákat, ahol 23 nyelves fordítás van több hónapon keresztül, mondjuk a Recovery Plan kapcsán. Hónapokig ö, rágtuk a gittet, a Recovery Plan gittjét, és ö, azt kell, hogy mondjam, hogy ö, a bizottság és a tanács olyan döntéseket hoz, olyan programokról dönt, amelyik nem felelnek meg a költségvetési struktúrának, de ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a költségvetés túl merev, túl ódivatú, és így nem tud megfelelni az új súlypontok kialakításával szemben támadott igénynek. Tehát éppen ezért a cél az volna, hogy egy új struktúrát alakítsunk ki, erre van a szükség, illetve ennek a hiányától szenvedünk. És a review, az áttekintésbe vetettük a reményeinket, de ugye nem kaptuk meg ezt az áttekintésre vonatkozó anyagot. Hogyha visszagondolunk Lewandowski biztos jelölt meg, hallgatására. Más-más módon szavaztak persze a frakciók, ez világos, de már akkor is világossá vált, hogy a bizottság korlátozott játéktérrel rendelkezik a módosításra, figyelembe véve a tanácsi többségi viszonyokat is, akkor én már akkor is elmondtam, hogy a bizottságnak nem az a feladata, hogy egy politika tudósként elmondja, hogy milyenek a többségi viszonyok a tanácsban, hanem arról is beszéljen, hogy mit tervez tenni, hogy az előttünk tornyosuló feladatokat a legjobban megoldjuk. És Ráj már épp az előbb mondta, panaszos felhanggal bár, hogy a bizottság nem nem eléggé aktív ezen a területen. Azután mindarra még, amit Inge Gressle felvett. Valóban az egyes tagállamokban az eladósodást igyekszenek megakadályozni, és mi sem tehetünk úgy, mintha teljesen függetlenek lennénk a tagállamoktól. Minnyáján megértettük, hogy politikailag bölcsen kell kommunikálnunk, ismernünk kell a tagállami problémákat, és meg kell értenünk ezt a problémát, amely a tagállamokban jelentkezik, és a Reimer szövegében több bekezdésben testet is ölt ez a megértés. Ugyanakkor az a reprioritizálás iránti igá, igény kapcsán is figyelembe kell vennünk az európai hozzáadott érték elvét. Épp úgy, mint az ön állásfoglalásában Lamaszur úr, megjelent az a kérdés, hogy hogyan lehet az európai és, az, és a nemzeti költségvetéseket okosabban összekapcsolni. Tehát, hogyha ezt az ügyet nem tudjuk európai politikába alakítani, akkor az új tervezettel csődöt mondunk először politikailag, azután pedig a költségvetés gyakorlati végrehajtása tekintetében. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, megismétlem még egyszer, fontos, hogy azt mondjuk tudjuk, ismerjük a helyzetet gazdaságilag és pénzügyileg a tagállamokban, de politikailag igenis az a feladatunk, hogy nagyon határozottan meghatár, pontosan meghatározunk, hogy melyek a közös európai és nemzeti érdekeink, hogyan öltenek ezek testet a költségvetésben, mert máskülönben az európai polgárokat nem fogjuk tudni meggyőzni. Utolsó megjegyzésem, tegnap elmondtam egyszer, de most megismétlem, hiszen a zöldek szempontjából úgy gondolom, hogy van lehetőség a megtakarításokra, és az iteres magfúziós történet tényleg aggasztó, hogy a jelenlegi helyzetben azt gondoljuk, hogy még újabb pénzeket kell biztosítani az iterre, egy olyan költségvetés kapcsán, amelyben nincs elég pénz. Nos, hát felvettem a kollégáknak, hogy gondolkozunk el ezen. A Galileót ugye már vissza, visz, kihatráltunk a Galileóból. Nem tudom, hogy itt is nem egy új technikai romhalmazt hagyunk-e magunk mögött az iterrel, épp úgy, mint a Galileóval tettük, tehát úgy gondolom, hogy nem szabad ebbe a projektbe további költségvetési eszközöket átirányítani. Persze Szidónia tegnap még további problémákat vetett fel a kutatási és oktatási politika kapcsán, és úgy gondolom, hogy Ebből nem szabad engednünk a jelen helyzetben, hiszen mind a belső piaci, mind a világpiaci versenyképesség szempontjából elengedhetetlen, hogy a fiatalokat képzésbe részesítsék. Tehát a prioritások kapcsán vitát kell lefolytatni, a zöldek egyértelműen többet akarnak fordítani az oktatásra, kutatásra, de nem az iterre. Uh, merci. Köszönöm szépen. Helga. Anélkül, hogy eh, most belemennénk a prétások eh, tartalmába, ahogy Reimer is mondta, nagyon nehéz a helyzet, eh, mert nagyon merev a költségvetés. 25 évvel ezelőtt kötöttük meg az első intézményközi megállapodást, pont azért, hogy ezt a merevséget el lehessen kerülni, amely a hat, amelyet a 62-es cikk tartalmazott a szerződésben. Azt mondtuk, hogy lesznek, hogy alacsonyabbak lesznek a plafonok, de továbbra is azért eh, megmaradt ez a merevség, és nehéz helyzetbe kerültünk emiatt. Hogyha felvetjük ezt a problémát a bizottságnál, és beszélünk a politikai szükségletekről, illetve arról, hogy ezeknek meg kell felelnie az intézmények az megállapodásnak, akkor azt mondják, hogy mi nem tudjuk megemelni a plafonokat, mert ismerjük az általános gazdasági helyzetet. De a félidős átikentésnek az lényege az nem az, hogy növeljük a plafonokat. Nagyon specifikus periódusban vagyunk. A legfontosabb dolog az az, hogy foglalkozzunk a nemzeti deficitekkel. Szeretnénk növelni a nemzeti hozzájárulást, és 2013-tól előre léphetünk a politikai prioritásainkkal is, és előre vihetjük a 2020-as stratégiát. Az, hogy vitázunk erről, az nem azt jelenti, hogy többet fogunk költeni, csak azt jelenti, hogy jobban fogjuk elkölteni a pénzt. Jobban el fogjuk osztani politikánként az eszközöket. Az Európai Bizottság monopóliummal rendelkezik a javaslatokat illetően, de amíg nem tesznek semmit se le az asztalra, nem tudunk semmit sem tenni. Az intézményközi megállapodásban szükségünk van arra, hogy előálljanak valamilyen javaslattal, mert mi bármit tehetnénk körön. Mondanék valamit, Jutta Haun nevében mondanék pár dolgot, aki elküldött egy pár dolgot nekem, amit szeretne megosztani önökkel. Van egy problémánk. Teljes mértékben egyetértek Reimer jelentésével, tetszik mindez, amit elmondott. De van még egy plusz megjegyzésem. Az egyes pont hatos pontban a prioritások újra megszabásáról, illetve arról, hogy fel kell kérnünk a tanácsot és a bizottságot arról, hogy, hogy beszéljenek az prioritások újbóli meghatározásáról. Szidónia tegnap beszélt a 2011-es költségvetésről azt mondta, hogy itt nem lesznek új javaslatok, mi nem fogunk kezdeményezést tenni ennek irányában. A szöveg azonban pontosan azt kéri a tanástól és a bizottságtól, hogy szabják újra meg a prioritásokat, szóval ez kicsit ellentétes azzal, amit Szidónia tegnap mondott. Azt kérném Reimertől, hogy nézzük meg a megfogalmazást még egyszer, és tegyünk egy másik javaslatot, legyen egy másfajta megfogalmazás itt, vagy töröljük némely részét ennek a mondatnak. Ugyanez vonatkozik az only, vagyis csak szóra a következő bekezdésben, ahová Jutta egy kérdőjelet tett. Később vissza fogok még tenni konkrét javaslatokkal ezt illetően. Elnök, köszönöm, Inge lekövetkezik. Szerettem volna én is támogatni mert Úgy gondolom, hogy vigyáznunk kell, hogy amit most nekünk rugalmasság címén eladnak, az nehogy valamilyen felelőtlenség legyünk. Meg kell nézni azt, hogy hol, hol voltunk rugalmasak, és azt láthatjuk, hogy ezeknél mi kívül kerültünk, ahol azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel. Kozlodó jutott eszembe, mert itt sem tudjuk, hogy mi a helyzet pontosan. Tehát figyelnünk kell arra, hogy nehogy a végén eltüntessük magunkat ebből a folyamatból. Tehát ez az a folyamat, amit a tanács, bizottság szeretne. Meg kell néznünk tehát azt, hogy rugalmasság címén mit adnak el nekünk. Szeretném megkérdezni az elnököt. Van egy problémám, és ez a kapcsolatos is. Van egy kérdésem. Ezt a kérdést fel tudom tenni Lisszabonnal kapcsolatban is, mert később, vagy, vagy most is. De ezt a, erre a kérdésre szeretnék még a nyári szünet előtt választ kapni. Egy percet vesz majd igénybe az egész. Elnök. Most nem tudom megadni ezt az egy percet, mert Inge Gressle. Ez ugyanaz, ami amit Lisszabon kapcsán is megemlítenék. Azt szeretném megtudni, hogy a trialógussal kapcsolatban A trilógussal kapcsolatban mi lesz a helyzet? az áttekintéseket illetően. Et note, répondra par écrit. Voilà, euh, donc Reimer, tu Rendben, majd a bizottság euh, írásban fog válaszolni. Reimer, szeretnél valamit mondani ezt illetően? Na, próbáljuk lezárni ezt. Köszönöm szépen. A részleteket majd a módosítókban a kompromisszumokban megfelelően ki, kidolgozhatjuk. Garantnak igaza van, a jelentés struktúrális megváltoztatása miatt jó volt a megfogalmazás, de most már ez félrejelthető, tehát késznek kell lennünk a saját politikai prioritásaink alapja, alapján pozitív vagy negatív prioritásokat tenni, és annak alapján amit mi plusz értéknek tartunk, ennek alapján kell a tanácssal és a bizottsággal tárgyalnunk. Ezt kell meg... A mostani megfogalmazás az valóban félreérthető. Úgy gondolom, hogy minden gondot a módosítások alapján meg tudunk majd egymással beszélni. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel befejeztük szinte az ülésünket, és csak annyi maradt, hogy bejelentsem azt, hogy szeptember 13-án lesz, 3 órakor a következő ülésünk. Mindenkinek nagyon jó nyaralást kívánok, és most pedig a bíró ülés folytatódik zárt.